ladies and gentlemen, dear colleagues, very warm welcome. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, pálinkás jó reggelt mindenkinek. Ahogy azt mi felénk szokták mondani, már 3 egész perccel elmúlt 9 óra. Németes pontossággal akkor kezdjük el a mai ülésünket. Remélem mindenki megkapta a napi rendtervezetet. Van-e valakinek módosítani valója? Úgy látom, hogy minden rendben van, ezért a napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük. Második napirendi pont. Korábbi ülésénk jegyzőkönyvének elfogadása. Itt, ezek megtalálhatóak a dossziéban. Az előző két ülésünk jegyzőkönyv tervezete, hogyha az ülés végéig senkinek nem lesz ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Majd a hármas pontnál tartunk már is. A dossziéban mindenki megtalálhatja a koordinátorok ülésén született döntéseinket, ez az október 11-i koordinátori ülés egyébként, ha senkinek nincs ellenvetése, akkor az ülés végéig ezt is elfogadottnak fogjuk tekinteni. Hú, de jól haladunk, négyes pontnál tartunk, az elnök bejelentései következnek. Szokás szerint az interneten is követhető streamingen ez a mai ülésünk ezért mindenki viselkedjen ehhez méltó módon. Ne beszéljenek túl gyorsan, ezre is kérem önöket, hogy a tolmácsolás számára is követhető legyen. Üdvözlöm a nézőinket Helsinki-től Taormináig, Szardiniáig, Lisszabontól Varsóig. következő bejelenteni való. Október 31-e, november 1-e között a Kari Fórum EU Parlamenti Vegyes Bizottság ülésére Trinidad és Tobagóban került sor. Remélem jó idejük volt, akik ott voltak. We really pushed for that, and uh, I think the Cariforum... E- Mi kértük ezt. A Kari Fórum uh, uh, EU közös um, vegyes bizottsági ülései most már évek óta működnek, lassan őrölnek a malmok, van bőven miről beszélnünk. Úgy tűnik, hogy a egyelőre korlátozott eredményeket hozott mindaz, amit tettünk. de a következő ülésünkön majd bővebben is beszélünk erről. Point five. Ötös napürendi pont. Múlt héten küldöttségünk Ausztráliában és Új-Zélandon járt, erről egy rövid beszámolót várunk. Roppant izgalmas idők ezek, hiszen Ausztráliában és Új-Zélandon is politikai változások zajlanak, új kormány állt fel, az új kereskedelmi miniszter sem volt még igazán a helyzet magaslatán, annyira friss volt a kinevezése, még gyümölcsöző volt a látogatásunk, Ausztráliában pedig a kettős állam polgárság ö, problémája körül forognak a dolgok, a szenátusban és a képviselőházban is, így tehát igencsak zavaros vizeken hajóztunk. To promote our resolution. A saját állásfoglalásunkat, amit egy héttel korábban fogadtunk el, próbáltuk, vittük ajándékba, ha úgy tetszik, Alapvetően ez egy mandátum, egy tárgyalási mandátum volt az Ausztráliával és Új-Zélandal kötendő kereskedelmi megállapodás témájában. A főtárgyalóval és csapatával, a legfontosabb parlamenti képviselőkkel tudtunk találkozni, illetve általában az érintettekkel, civil szervezetekkel és így tovább. Az teljesen világos volt számunkra, hogy mindannyian határozottan támogatják azt, hogy szorosabbra fonjuk az együttműködés szállít az Unió és Ausztrália-Új-Zéland között. Bizonyos vám, tarifa kérdések is felmerültek a agrár termékek területében, illetve a 10%-os vám tétel az európai autókra, és 33%-os vámtétel bizonyos autókra, tehát ez majd a tárgyalások alapját képezi, hiszen hogyha ezek a problémák nem lennének, miről tárgyalnánk, ugye? Meggyőződésem, hogy végső soron kompromisszumra jutunk majd Ausztrál és új-zélandi barátainkkal. A szakszervezetek képviselőivel is sikerült találkoznunk. A munkavállalói jogok érvényesítésének témája is felmerült természetesen. Nyilván önök is tudják, hogy az álló nyolc munkajogi egyezményéből kettőt nem ratifikáltak még, illetve a ratifikáltaknak hogyan lehet érvényt szerezni, ez is felmerült. A befektető védelem kérdése szintén napirendre került. A régi ISDS rendszer náluk sem mindenkinek tetszik százszázalékosan, ez jó jel, hiszen új lendületet kaphat a befektetői védelem mostanában nagyon aktuális kérdése. A harmadik felvetés a szakszervezetek részéről kicsit meglepett. Felmerült tehát a harmadik országbeli munkavállalók kérdése, nem annyira mi kötendő megállapodásunk keretében, de hát ezer e, e témában is ezt mit cseréltünk velük. Nagyon aktuális volt a látogatásunk, főként azért, mert az Európai Bizottság Malmström biztos asszony látogatásra némi késedelmet szenvedett, ez tehát, vagy szenved, ez jó jelzés volt, hogy mi oda látogattunk időben, hogy készen állunk arra, hogy nekilássunk a tárgyalásoknak, hogy minél hamarabb megszülessen a deal. Kérdezem a kollégákat, akik ott voltak, szeretnénk valamit hozzá fűzni. Elsőként Karolina, aztán Sveinfeld úr. Köszönöm, Bend. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, hogy ilyen remekül megszervezte ezt az utazást, ezt a delegációs utazást. Jó magam is nagyon fontosnak tartottam azt, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon jártunk. Nagyon sűrű volt a program, alig volt időnk egyik helyről elutazni a másikra. Ugyanakkor azt is észleltük, hogy nagyra becsülték azt, hogy ilyen, messz, ilyen távoli helyre utaztunk, és ott a szakszervezetekkel, miniszterekkel eszmecserét tudtunk folytatni. Különösen értékesnek tartom, hogy épp most fogadtuk el az állásfoglalást, hiszen volt néhány vita téma, és ezekkel ott a helyszínen foglalkozni tudtunk. Mindenki nagyon lelkes ezen tárgyalásoktól, amelyek most kezdődnek majd. Azt szeretnék, hogy Ausztrália és Új-Zéland azonnal kössön megállapodást Európával, ebben nagy hozzáadott értéket látnak. Nagyon gyakorlatiasak lesznek a tárgyaló partnereink, ezt többször említették, több területen elmozdulnak majd a mi irányunkba, ami nem annyira tetszett nekem, az az, hogy a tárgyalási mandátumról csak a jövő héten, február, jövő évben, februárban vagy márciusban történik majd döntés, és az az ő számukra is világos csalódás volt, hiszen ebben az évben akarták volna a tárgyalási mandátum létrejöttét. Ugye szeretnénk gyorsan lezárni a tárgyalásokat, és ugye utaltunk arra, hogy a tárgyalásokat néhány hónap alatt nem lehet lezavarni, mert a 19-es cél elég ambiciózus önmagában. Itt igazából a minőség kell, hogy az előtérbe kerüljön, nem pedig a tempó, a ritmus. Remélhetőleg jó megállapodás születik, ha megkezdődhetnek a tárgyalások. Még egyszer köszönöm ezt a remek utazást, nagyon sok benyomást szereztem, sok remek beszélgetést folytattam. Olyan embereket ismertem meg, akik igencsak elkötelezettek. Még egyszer köszönöm. Panie Przewodniczący. Köszönöm. Schweinfeld képviselő következik. No cóż, Bias, e, e, e, trzeba powiedzieć szczerze, że był bardzo... Nos, én is csak azt mondom, hogy igen, csak építő jellegű volt ez az utazás, nem csupán azért, mert remekül meg volt szervezve, hanem elsősorban amiatt, mert Ausztráliában és Új-Zélandon különböző találkozókon vettünk részt, egyfajta keresztmetszetet kaptunk a különböző intézmények képviselőivel való találkozások során, amely szereplők közvetlen érdekkel rendelkeznek a megállapodás megkötésében. Tehát nem csupán kormányzati képviselőkkel vagy parlamenti képviselőkkel, hanem szakszervezetek részéről, munkavállalói szervezetek, munkaadói szervezetek részéről és a kisebbségekkel is találkozni tudtunk, akiknek megvannak a saját problémáik Új-Zélandon, talán kevésbé, mint Ausztráliában, de mégiscsak vannak ilyen jellegű problémák. Aztán át kell gondolni, hogy milyen esélyek adódnak a megállapodás aláírásából az EU és Új-Zéland között. Számomra tehát különlegesen érdekes volt meghallgatni az észrevételeiket, a kisebbségek észrevételeit Új-Zélandon, akik nagyon erőteljes gazdasági reménységekkel, elvárásokkal rendelkeznek, az egyes ágazatokat illetően világosan látják, hogy mit akarnak gazdasági szempontból elérni ezeken a területeken. És hogyha megnézzük az Ausztrál oldalt, láthatóak a társadalmi hatások vagy elvárások, amelyek a társadalomban élnek. És most pedig a perspektívákról, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az illető országokhoz, illetve ahhoz, amit az elnök úr, illetve az előttem szóló említett. Hát, persze lehetne az, hogy nagyon gyors tempóban tárgyalunk, és aztán el is írjuk a megállapodást. Ők nagyon ö, pozitívan állnak ezen ö, megállapodáshoz. A két ország nagyon közel van egymáshoz kulturális, vallási, történelmi szempontból, de a környezettel, a munkavállalói szabályokkal és egyebekkel kapcsolatos kérdéseket illetően is. úgy tűnik, hogy, egyre, hogy sokkal több dolog köt össze minket, mint amennyi elválaszt. Ami a Kanadával folytatott megbeszéléseket illeti, szintén ők szintén nagyon közel állnak a mi mentalitásunkhoz. Azt hiszem, hogyha senki nem gördít különleges akadályokat a megállapodás aláírása elé, akkor ö, optimális feltételek mellett hamar aláírhatjuk azt. Ez valóban szükséges, és szerintem egy megfelelő üzleti légkört teremt, más szinteken is eredményeket hoz majd. Köszönöm. And uh, now I will give the floor to David. Köszönöm szépen. David Campbell-nek adom meg a szót. Köszönöm szépen, és gratulálok, hogy a teljes nevemet sikerült kimondania. Nagyon hasznos volt ez a látogatás, ahogyan tudja. Én tovább maradtam, miután a többiek Ausztráliába utaztak. Nagyon jó tájékoztatást kaptunk, és találkoztam a korábbi kereskedelmi miniszterem, miután a delegáció már elhagyta az országot. Ugye egy új ö, kormány alakítás ö, történik, és David Parker, a kereskedelmi miniszterrel első ízben találkoztunk. Valóban találkoztam tejipar, a tejágazat képviselőivel, illetve különböző személyekkel, és azt hiszem, hogy sikerült átlátni a helyzetet. Úgy látom, hogy a protekcionizmus kezd belopakodni a mi oldalunkról, aztán vannak ugye szankciók. A GI tekintetében elég elfogadóak, és azt hiszem, hogy valóban tovább akarnak lépni tető alá akarják ezt hozni. Nem aggódnak amiatt, hogy nincsen beruházási fejezet ebben az anyagban, tehát úgy tűnik, hogy ezek mind pozitívumok. Aztán vannak olyan kérdések, amelyek érdekesek, a kiegészítő jellegre gondolok. Például például az import az import esetében ugye meg, meghatároztunk egy három hónapos három hónapos határidőt, illetve beszéltünk a hat hónapról is, ami a bárányhús importját illeti. Összességében azt hiszem, hogy pozitív eredményt zsebelhetünk be, és a kereskedelmi megállapodás jó úton halad minden ágazatban, tehát érdemes volt valóban ellátogatnunk ide. Elnök, igen, köszönöm. Um, really, uh, I think... Valóban azt hiszem, hogy pozitív eredménnyel járt ez a delegáció. Új-Zéland és Ausztr- Ausztrália ugyanúgy mint az Európai Unió, abban a helyzetben van, hogy megerősítheti a szabályalapú kereskedelmi rendszert ezen országok között egy olyan időszakban, ahol általában az erő viszonyok harca folyik. Tehát valóban pozitív jelzés ez. Nem volt, nagyon sikeres volt ez a delegáció, és köszönjük szépen a titkárságnak a megszervezést. Nagyon sok ülésre került sor, úgyhogy sűrű volt a program, nem volt könnyű ez a misszió. Ezzel azt hiszem le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, most pedig 20 perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy nem lesz méreható vita, de mégis lehetőséget biztosítunk a bizottságnak, hogy prezentálja anyagát, és esetleg kérdéseket is megfogalmazhatunk. Vissza fogunk térni majd erre a következő témára, hiszen itt egy új feladatról, egy új gyakorlatról van szó. Már régóta kértük, hogy legyen ilyen, és természetesen mindig figyelemmel követjük a tárgyalásokat, illetve tanácsot is adunk a bizottságnak, és a végén pedig ugye ratifikálnunk kell a kereskedelmi megállapodásokat. De úgy tűnik számomra, hogy a legfontosabb munka a ratifikáció után következik, ez pedig a megvalósítás. És azt hiszem nagyon fontos megnézni, hogy hogyan történik, hogyan folyik a megvalósítás, és ezért Ilyen volt a délkorai megállapodás kapcsolatos vizsgálat, illetve megnéztük, hogy a ratifikáció, illetve a megvalósítás hogyan történik. Ez volt a Seinfeld jelentés. Most pedig egy új megvalósítási jelentés áll előttünk szabadkereskedelmi megállapodás a témája. Első ízben kerül erre sor, és a bizottság kérdéseket fog megfogalmazni, amelyekre majd visszatérünk. És ezzel át is adom a szót Korte úrnak, a DigiTrade igazgató helyettesének. Good morning everybody, thank you very much Mr. Lange for your... Jó reggelt kívánok, köszönöm Lange úr kedves szavait és a bevezetést még sokkal könnyebb dolgom van, hiszen kontextusba helyezte az egész tanulmányt. Örülök annak, hogy ezt az új jelentést megoszthatom most önökkel. Ahogy azt Lange úr is említette, új megállapodásokról beszélünk a véd, kereskedelmi védelmi eszközök oldalán is nagyon aktívak vagyunk, itt van például az befektetés screening, és a harmadik feladatunk pedig a már meglévő megállapodásoknak érvényt szerezni. A Trade for All keretében a biztosunk ígéretet tett erre a jelentésre, úgyhogy ennek el kellett készülnie. Alapvetően az átláthatóság mellett az is fontos, hogy jelezzük, hogy hol nem működnek tökéletesen a dolgok, hol vagyunk egy kicsit csalódottak a végrehajtás terén, vagy az unió oldalán, vagy a partnerország oldalán, és rendkívül fontos az is, hogy figyelemmel kövessük, hogy mi történik a kereskedelem és a fenntartható fejlődés területében, hiszen eh, ez egy viszonylag új terület, és itt nagyon szorosan figyelemmel követjük a mindennapokban gyakorlatban történteket kicsit szégyellem magam. A jelentés igazából még nem létezik, hiszen nem került elfogadásra. Tehát ez igazi scoop szagú dolog. Apró nehézségek akadtak magával az eljárásra az Európai Bizottságban, valószínűleg ma elfogadásra kerül, és amint formálisan is elfogadtuk, azonnal megküldjük önöknek, addigra is egy kis előzetest kaphatnak belőle, egy nem hivatalos előzetest. Mivel foglalkozik ez a jelentés? Hogy röviden elmondjam. Először is, ahogy azt említettem, ez egy fontos lépés az átláthatóság terén, illetve a parlament bevonása, a tagállamok az érintett felek bevonása terén is, hiszen a kereskedelem politika tekintetében eh, arról beszélünk, hogy hogyan folytatjuk ezt és milyenek a hatása. Másodszorban is ez is nagyon fontos, évről évre újra elkészítjük ezt a jelentést. Most először került erre sor, de ez éves gyakorlattá válik majd, és remélhetőleg az évek során, ahogy egyre nagyobb tapasztalat gyűlik össze, illetve egyeztetünk önökkel, más partnerekkel, egy éves felülvizsgálat, olyan, mint egy ilyen nagy orvosi vizsgálat, tulajdonképpen a kereskedelem politika minden évben Laborban megy ezzel a jelentéssel majd. Három kereskedelmi megállapodásról beszéltünk elsőban, Korea, Kolumbia, Peru és Közép-Amerika mert a meglévő szabályok köteleznek bennünket arra, hogy ezeket a jelentéseket elkészítsük, és a mi jelentésünk, ez még másik 22 szabadkereskedelmi megállapodásról beszél, egy új jelentés ma születik, ma, ma láttam világot, amely 22 életben lévő ideiglenesen vagy állandóan életbe lépett szabadkereskedelmi megállapodásról beszélt. Tehát 22 plusz 3, összesen 25 fc ről beszélünk. Mi ez az összes? Hogy elébe menjek a kerülésnek? Nem, ennél több is van. Körülbelül 40 szabadkereskedelmi megállapodása van az Európai Uniónak, többé-kevésbé. 15 még kimaradt. Miért? Azért, mert ezek nagyon kicsi. Andorra, San Marino, Montenegro, Albánia, Koszovó, és így tovább. Egész egyszerűen nem volt időnk arra, hogy ezekkel a kevésbé, mondhatom így kevésbé, eh, fontos, gazdaságra kevésbé fontos országokkal kötött szabadkereskedő megállapodásokra is kiterjedjen ez. 134 oldalas staff working document is csatolásra kerül majd, amelyben elképesztő mennyiségű hasznos információ a rendelkezésre, érdemes majd ezt is átlapozni. Rengeteg információ, rengeteg adat szerepel majd a 25 FT témájában, illetve az első horizontális következtetések is megjelennek majd a jelentésben, amelyeket levonhatunk először is a kapcsán, hogy kereskedelem és fenntartható fejlődés rendelkezések tekintetében mi folyik. Ez egy külön fejezetet kap annyira fontos. Aztán vizsgáljuk az ex post evaluation témáját, tehát utólagosan hogyan lehet elemezni, értékelni ezeket a megállapodásokat, és egy külön fejezetet szentelünk az új FT e, eh, végrehajtása témájának. Négy fajta szabadkereskedő megállapodás van kicsit bonyolultabb, mint ahogy szerettük volna. Tehát ez egy négytagú család, mondjuk így. Minden négyel foglalkozunk. Az első csoportba tartozik az első generációs megállapodások, például Mexikó, Chile, Mediterrán, partnereink Törökország, Svájc. Ezek el, elég régiek, ezért hívjuk őket első generációsnak, eléggé korlátozott hatályúak. A második csoporthoz tartoznak a deep and comprehensive, tehát a mély és átfogó Grúzia, Moldova erre jó példa. Ez főként a jog közelítés, illetve a belső piacval való integrálódás szerepel itt. A harmadik csoportba tartoznak az EPA, ez általában az AKC országokkal kötött gazdasági együttműködési megállapodások, és a negyedik, a talán legfontosabb az újak, az új generációs FTA Dél-Korea, Közép-Amerika, Kolumbia, Peru, ennek egy jó példája, és a jövőben majd Kanada, Szingapur, Vietnám, Japán, ahogy ezek lezeresse kerülnek. Hát Kanadáról sem beszélünk ebben a jelentésben, mert túlságosan friss, majd a következő évi jelentésben érdemes először erről igazán beszélni. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodások egy színes csoportot alkotnak, és talán a legfontosabb a jelentésben, hogy elmesél, elmondjuk, hogy mi a különbség ezek között. Ezeket mind elemezzük, értékeljük, méghozzá részletesen annak alapján, hogy az öt jelzőszám alapján hogyan teljesítenek a kereskedelmi forgalom, hogy alakul, a vámtarifa kvóták, TRQ-k hogyan kerültek felhasználásra, harmadik, a tarifáris preferenciákkal mi lesz. Ez a egy vámtarifa csökkentést ről állapodunk meg, és aztán, hogy ezt milyen arányban használják az európai cégek, preference utilization rate, ez a következő a befektetések kérdése, illetve a végrehajtási testületek munkája. Ezek a legfontosabb szempontok. Rengeteg adatból mire jutottunk első körben. Az teljesen világos, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően nő a kereskedelem, ez jó az exportnak. Pár példát hadd hozzak erre. Teljes exportunk 416%-kal nőtt Mexikó irányába, 170% Chile fele, 62% Szerbia felé és 60% Korea felé, több mint 20% Közép-Amerikából, 17% Ukrajna felé. Az agrárium, illetve a gépjárművek, amelyek nagy, talán általában a legfontosabbak ebben a kérdésben, járnak a legjobban a szabadkereskedelmi megállapodások, főként az új generációs megállapodások esetében ez azt hiszem nagyon fontos, főként a gazdák számára. The, tra- the tariff rate quota, the TRQs a vám tarifakvóták, a TRQ-k, ezek felhasználása túlságosan alacsony. Ez igaz egyébként nem csak az Európai Unió, hanem a partnerországok esetében is. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a tarifa csökkentéseket nem használjuk ki annyira, mennyire lehetne, és itt talán még rosszabb, még szomorúbb a helyzet, mert alacsonyabb az EU-s cégek oldalán, mint a partnerországok cégeinek oldalán. Itt tehát valamit tennünk kell. A TSD, tehát a kereskedelmi és fenntartó fejlődés rendelkezések végrehajtása terén pedig arról beszéltünk, vagy azt megállapíthatjuk, hogy a nagyon hasznos ezek a rendelkezések az új generációs megállapodások esetében. Tehát alapvetően pozitív az összkép, de még nem jut el az ide annak, hogy üljünk, hátradőjünk, üljünk a babérjainkon, van még bőven tennivalónk, például a tájékoztatás, felvilágosítás, az, az akadályok lebontása, a saját értékeink előmozdítása, itt általában az eljárásrend egyszerűsítése. Tehát le kell vonni a következtetéseket, és arra kell figyelni, hogy mit tudunk javítani. Ez az dolgunk, ezért egyeztetünk önökkel és más érintett szereplőkkel. Alapvetően ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Tudjuk, hogy Saifi asszony a Trade for All végrehajtásáról készít jelentést. Talán a ezt a jelentést is figyelembe tudják eh, venni, reméljük, hanem végül is katasztrófa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és ahogy elmondtam, kevés az időnk, úgyhogy nem lehet mélyreható vitát folytatni, de azért kérdéseket föl lehet tenni. Négyen kértek szót, másfél perccel rendelkezésére mindenkinek. Ötten kértek szót, tehát mindenki másfél percet kap, Maria. Merci euh, euh, pour euh, les, les différentes informations. Köszönöm szépen az információkat, és nagy kíváncsisággal várom magát a jelentést, hogy valóban átvizsgálhassuk annak teljes tartalmát. Ami az indikátorokat illeti, ezek kvantitatív jellegűek, nem pedig minőségűek, minőségi jellegűek. Nem tudom, hogy valóban a jelentésben ez így lesz-e, vagy ez csak most így az összefoglalóban jelen, jelent meg ilyen formában? Ez az első kérdésem. A második kérdés, nagyon sokat beszélünk a mezőgazdaságról, és ön azt mondja, hogy a kereskedelem nagy mértékben kihasználta a mezőgazdaság lehetőségeit, különösen az európai mezőgazdaság lehetőségeit. Itt pedig a kérdésem az, hogy milyen típusú mezőgazdaságról van szó. A produktivista mező, mezőgazdaságról, amely káros a környezetre, illetve az egészségre. Nos, akkor azt hiszem, hogy itt a mezőgazdasági mezőgazdasággal kapcsolatos kihívásokkal is szembe kell nézni. Kérdésem tehát az, hogy oda kellene figyelni a különböző indikátorokra, a kisebb mezőgazdasági vállalkozásokra, oda kell figyelni a mezőgazdasági módszerekre, amelyek környezetbarátabbak. Ezek benne vannak-e az indikátorokban? Elnök, köszönöm szépen, Fízes úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék gratulálni a bizottságnak, nagyon hasznos ez a kezdeményezés. Egy-két konkrét megjegyzésem lenne. A szabadkereskedelmi megállapodásban Peru és Kolumbia esetében kiegészítették ezt Ekvádorral. Tudni szeretném, hogy az andoki országok is benne vannak -e ebben, Peru és Kolumbia, vagy pedig itt másról van szó. Aztán a kollégámhoz csatlakoznék, a mezőgazdaság szerintem is rendkívül fontos, és úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági bizottsággal ellentmondásban állunk, hiszen másképpen gondolkodunk. Hogyha igaz az, hogy a mezőgazdasági termékek itt előtérbe kerülnek, akkor szerintem jó lenne, hogyha a mezőgazdasági bizottsággal közösen összeülnénk és megvitatnánk ezeket az adatokat, hiszen itt gyakran ellenvetéseket fogalmaznak meg a mezőgazdasági bizottság részéről a szabadkereskedelmi tárgyalásokkal egy, e, szemben. Campbell. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nagyon rövid kérdésem lenne amely a modernebb e, szabadkereskedelmi megállapodásokhoz kapcsolódik. Kolumbia, Peru, Dél-Korea, Kanada, így is, és így tovább. Ami a szolgáltatásokat és a beruházásokat illeti, releváns lehet a Brexit kereskedelmi tárgyalások szempontjából ez. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Úgy tűnik, hogy itt kötelező érvényű megállapodásról van szó, tehát egy olyan záradékról, amely kötelező érvényű, és ez bármilyen új, hogyha ez belekerül az új kereskedelmi megállapodásokba, akkor ezt, ezt föl kell ajánlani a már meglévőek esetében is, és a kérdésem az, hogy ez mennyire kötelező érvényű. Köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Igen, én is várom a jelentést, kerestem is azt, és nagyon jó lenne minél hamarabb a kezembe fogni és elolvasni azt. Így első rálátásra azt mondhatom, hogy meg kellene nézni, hogy ez, ez hogyan érinti a kereskedelmet, illetve konkrétan mi a helyzet a Brexit-tel hogyha kilépünk az egységes piacból, illetve a vámunióból, akkor meg kell nézni, hogy ez milyen hatást, milyen eredményt von maga után. Tehát ez nagyon érdekes lenne a mi konkrét szempontunkból. Aztán Mariához csatlakoznék a kvalitatív indikátorok kapcsán, különösen a kereskedelem és a fenntartható fejlődés fejezetére vonatkozóan. Hogyan értékeli ezt, illetve kapcsolódik-e ahhoz, hogy a felvetett aggályokat már megoldották el, vagy sem, vagy pedig itt eh, pusztán eljárásbeli kérdésről van szó. Elnök, Szele Franka úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Gyorsan megfogalmazhatom a kérdésemet. Nagyon érdekel a jelentés, hiszen magas szintű átláthatóságot biztosít, illetve a kereskedelmi eszközök hatékonyságát irányozza elő nem csak a létezők esetében, hanem a tárgyalás alatt lévők esetében, és ezt pedig nagyon fontosnak tartom. Tudni szeretném, hogy a jelenlegi kereskedelmi megállapodások elemzése tartalmaz-e olyan fejezetet, amely a vitarendezéssel foglalkozik. Szerintem ez rendkívül fontos, és itt vannak biztosítéki záradékok, tehát ezzel kapcsolatban szeretnék több információt kapni. Igen, nehéz a jelentés ismerete nélkül erről a jelentésről vitázni. Csak egy kérdést tennék fel, hogy benne van a jelentésben. Ön azt mondotta, hogy az ISD fejezettel kapcsolatosan. Ugye ezt is kezelik majd a jelentésben, és nagyon sok megbeszélést folytattak ezzel kapcsolatosan. Ebből levonnak majd végkövetkeztetéseket a jövőre nézve, mert legalább egy megállapodásnál a Koreával kötöttnél ugyanis a munkajogi rendelkezések végrehajtása igencsak vonakodva zajlik, mondjuk így. Voltak ezzel kapcsolatosan megbeszélések. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Öt percet kap a válaszra, tessék. Thank you very much, and um, again, apologies that the report is not there, but... Köszönöm szépen, még egyszer elnézést, sajnálom, hogy még hivatalosan nem költ elfogadásra a jelentés, de hát jövőben még beszéltünk erről. Elnök válasza, ezt garantáltam önnek. Valóban Arina asszonynak válaszolva jelenleg a valóban inkább mennyiségi, mint minőségi jelzőszámokat használunk, ebben igaza van. Ami a mezőgazdaságot illeti, nem hiszem, hogy nem megyünk olyan mély, nem hiszem, hogy a mélységbe mennénk, mint amit szeretne. Ezek makro adatok alapvetően. Lehet, hogy a jövőben ennél mélyebbre is mehetünk. A fenntartható fejlődés fejezetére vonatkozóan nyilván ez inkább minőségi, mint mennyiségi jellegű, már csak azért is, mert erre vonatkozóan nincsenek világos számok, tehát ez sokkal inkább minőségi elemzést jelent, mint mennyiségét. Második kérdés, Ecuador. Ecuadorra nem terjedt ki a jelentés, mert túlságosan későn jött. 2016-ig bezárólag beszéltünk erről. Peru és Kolumbia teljesen külön jelentésben kellett, hogy szerepeljenek éppen ezért. a Brexit dimenzióval kapcsolatban mit mondhatok? Egy dolog világos, lehet, hogy nem ebből a jelentésből, hanem általában a megközelítésünkből kell, hogy kiderüljen, az az, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások az 27 tagú unióra születtek, tehát, hogyha bármiféle veszteséget tártál mondaná ebből az Európai Uniónak, ezt az Egyesült Királyságnak kell pótolnia, az Egyesült Királyság ezek nem terjednek majd ki, ez világos. A vitarendezési mechanizmusok szerepelnek-e valahol ezekben? Igen. Az intézményi felépítésről szóló jel, e, fejezet beszél ez minden megállapodásban, és ez releváns is, hiszen az első generáció szabadkereskedelmi megállapodásokban nincsenek ilyenek. Ezt volt az egyik rész, amit modernizálnunk kellett. Törökkor kell Törökországgal és más országokkal. <clears throat> Ezek igen komoly hiányosságok a meglévő első generációs FT-k esetében. Schuster úr TSD és Korea témájában ezt egy külön jelentésben még egyszer mondom, hogy külön jelentésben foglalkozunk ezzel. Ez nem a folyamat vége ez a jelentés, ez a folyamat kezdete. Ráadásul ezzel párhuzamosan eh, a TSD szankciók ügyéről is folynak a tárgyalások. Itt alapvetően ez egy faktuális, tehát tényeken alapuló száraz elemzése a helyzetnek, eh, miközben az ezzel párhuzamosan folyó vitáni jóval bonyolultabb és politikai jellegű. Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy Valóban ez egy nagy előrelépés. Elnök úr, elnök úr, elnézést. Nem kaptam választ a kérdésemre az forward eh, MFN záradékról, tehát az előrehozott eh, legnagyobb kedvezményen rendelkező ország klauzuláról. Tudom, hogy ez nagyon technikai jellegű kérdés. Szívesen válaszolok írásban, nem tudok így eh, csípőből jövőbeni eh, kereskedő megállapodások szempontjából ez nagyon fontos. Főként a britek számára mondja az elnök. Igen, lehet, mondja a képviselő úr. Elnök, köszönöm szépen, Jossz. Tényleg nagyra becsüljük azt, hogy az Európai Bizottság megteszi ezt az első fontos lépést a kereskedő megállapodások végrehajtásának átvilágítása terén, ha hivatalosan is elfogadásra kerül a jelentés, akkor még alaposan átrágjuk ezt a jövőben ülésen. Köszönjük szépen! Folytassuk egy olyan megállapodással, amely Jost kritériumai szerint, besorolásai szerint egy régi típusú, első generációs Mexikó EU megállapodásról beszélünk, és remélhetőleg az új generációsok közé a negyedik kategóriába kerül majd át, tehát a Mexikó, EU-Mexikó szabadkereskedelmi megállapodás modernizációjáról fogunk beszélni. Nem is eh, lopom tovább az időt, már csak azért is, mert mind mindig késésben vagyunk, ezért röviden üdvözlöm a mexikói küldöttséget, a mexikói nagykövetet, nagykövet urat, ő excellenciás urat, Szigubia urat, illetve a főtárgyalót, Mexikó főtárgyalóját, Vera urat, illetve a mexikói küldöttség többi összes tagját. Most pedig arról szeretnénk hallani, hogy hogyan haladnak a tárgyalások az EU-Mexikó szabadkereskedelmi megállapodás modernizációja ügyében. A mi főtárgyalónknak adom meg először a szót, bizottság részéről már jól ismert kollégánk parancsolni a szó. Good morning, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, de sajnos azt hiszem korrekcióval kell kezdenem, sajnos nem én vagyok a főtárgyaló, hanem kollégám, aki most éppen úton van, azonban én is szorosan figyelemmel követtem ezeket a tárgyalásokat, úgyhogy szívesen beszámolok róla, róluk. Rövidíteni fogom a prezentációmat, mivel kevés idő van, ezért csak idő áll rendelkezésünkre, ezért csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy érdekes megállapodás, hiszen a jelen legi megállapodásnak a modernizálásáról van szó, tehát a tartalmi kérdések nagy részét már régen elvégeztük, nagyon jó eredményt hozott ez mind az EU, mind pedig Mexikó számára. Vannak alapvető ö, szabályok, az RPR, az SPS, a beruházás ö, tekintetében, de nagyon sok ezek közül alapvető jellegű, különösen a szolgáltatások terén. A modernizáció tulajdonképpen azt jelenti, hogy tető alá hozzuk ezt a, mező, ezt a megállapodást, gondolok itt például a mezőgazdasági aspektusra, vagy a szolgáltatási aspektusra, illetve Kanadára tekintünk, Mexikó és Kanada szorosan integrálódik az amerikai gazdaságba, úgyhogy itt bizonyos kérdéseket összhangba próbálunk hozni. Célunk az, hogy év végére lezárjuk a Mexikóval folyó tárgyalásokat. Ez egy elég nehéz célkitűzés, megpróbáljuk azért megvalósítani. Malmström biztos és a mexikai miniszter elmondták, hogy ez Mexikó célja is, de nem fogom véka alá rejteni, hogy ez bizony nehéz. Tehát nehéz lesz ezt betartani, hiszen addig még nagyon sokat kell tennünk, és nagyon sok előrelépésre van szükség. A mantránk pedig ismeretes, az idő nem szoríthatja háttérbe a minőséget, illetve a tartalmat, és azt hiszem, hogy ezen megállapodás esetében ez különösen fontos, hiszen már van Mexikóval kapcsolatban megállapodás, tehát ha ezen nem tudunk javítani, akkor az egésznek semmi értelme. Ezért a tartalom nagyon is előtérbe kerül, nagyon fontos mind az EU, mind pedig Mexikó számára. És hogy miért nehéz az ütemterv? Azért, mert föderális szinten kezelik a kérdést. Hogyha megnézzük a legnyilvánvalóbb területeket, például a közbeszerzést, akkor azt látjuk, hogy igazából nem érhetünk el eredményt, hogyha nem megyünk a föderális szint alá. Tehát megpróbáljuk természetesen kivárni azt, hogy Mexikó a legális problémákat kezelje, illetve orvosolja ebben a kérdésben, ami a támogatásokat, illetve az állami vállalkozásokat illeti ezzel kapcsolatban elég jó szabályok vannak érvényben. Itt sikerül sikerült már más területeken jó szabályokat kialakítani más országokkal, úgyhogy ugyanezt várjuk Mexikó esetében. Van azonban olyan fejezet, amely nem kielégítő, gondolok itt bizonyos szolgáltatási területekre. Aztán ott van a földrajzi megjelölések kérdése, itt nincsen célkitűzés, illetve nem térünk el, a célkitűzéseink azonosak. Mexikó az egyike azoknak a nem európai országoknak, amelye, amelyek ezt a rendszert alkalmazzák, de azért vannak olyan nevek, megnevezések, amelyek vitásak, Úgyhogy megpróbálunk itt egy pragmatikus megközelítést alkalmazni, megnézni, hogy ez valóban okoz-e problémát a terepen. Nagyon remélem, hogy sikerül majd ezeket megoldani. Classical difficulty by now, uh, investment protection. Uh, Ami pedig a beruházás védelmet illeti, mind a, a szubstantív standardok esetében, mint pedig a beruházások esetében eredményt szeretnénk produkálni. az a, olyan vitarendezési rendszert szeretnénk, amely, amely hasonlatos a jelenlegihez. Tehát, hogyha különbségek jelennek meg, akkor ezeket kezelnünk kell, vagy orvosolnunk kell azt mondhatjuk, hogy a mexikói barátaink nincsenek teljesen meggyőzve, meggyőződve erről, nem ők az egyetlenek, mm, tehát a szkeptikusokhoz csatlakoztak ebben a kérdésben. Még két megjegyzéssel élnék. Két olyan terület van, ahol egyezik a véleményünk Mexikóval abban, hogy milyen irányba kell haladnunk, de abban a tekintetben, hogy hogyan jussunk el oda, az még problematikus. Az első a TSD, ezzel kapcsolatban szeretném rámutatni arra, hogy vannak különbségek a jelenlegi TSD megközelítéssel kapcsolatban, de természetesen ez egy globális megállapodás része. Nagyon sok kitétel, különösen amelyek az intézményekre vonatkoznak, és ide tartozik a civil társadalommal való konzultáció, az egész megállapodást érinti, nem csak a kereskedelmi részt, vagy a CSD fejezetet. Itt a külügyi szolgálat kollégái tárgyalnak ebben a kérdésben. És ez különösen igaz a civil társadalommal való konzultációra, amely tulajdonképpen ezen megállapodás keretében javult, hiszen ez az egész megállapodásra vonatkozik, nem csak a TSD fejezetre, de erről majd külön fogunk tárgyalni, ezért nem látható. Egyébként nagyjából egyezik a véleményünk, elég nehéz nehezek a tárgyalások bizonyos kérdéseket illetében. Ez részben a mi hibánk is, hiszen mi is várakoztunk, megnéztük, hogy a tanács, illetve a parlamenti vitának van-e valamilyen eredménye, és ennek alapján a CSD reformját illetően a megközelítésünket változtatnunk kell. Ezek a tárgyalások még nem zárultak le, kicsit lassabban haladtunk, mint amire számítottunk, úgyhogy a tárgyalások során a tradicionális megközelítést mutattuk be egy felülvizsgálati záradékkal, hogy ezt majd újra elővesszük akkor, hogyha um, esedékes lesz. A másik téma az antikorrupció, a korrupció ellenes fellépés, ez új. Részletekben nem szeretnék bocsátkozni, egyetlen egy gondolatot kívánok kiemelni. Két nagyon fontos elvre épül ez az egyik, több, az egyik a többoldalú kötelezettségvállalások megerősítése. Itt mindig is követtük a tanácsi standardokat, legyenek ezek a termékbeli vagy értékbeli standardok, akár mondjuk munkaügyi kitételekre gondolok egy gépjárműgyártásnál, mindig is a nemzetközi standardokat tartottuk szem előtt. Új elem az, hogy a korrupció megelőzésével kapcsolatban is föl kívánunk lépni. Ez egy új terület, nem tudjuk, hogy hogy fog, vagy működni fog-e, vagy sem. Azonban tudjuk, A korrupcióval szembeni fellépés rendkívül fontos és összefogást kíván. Ezzel le is zárnám az összefoglalót. Annyit szeretnék még elmondani, hogy Mexikó nagyon fontos részben Mexikó miatt, részben pedig azért, mert fontos a Mexikóval történő kereskedelem, és a jelenlegi megállapodás keretében ez jól működik, de fontos rendszer szinten is, hiszen olyan időket élünk, amikor a mi megközelítésünk a kereskedelmi megállapodásokhoz közös szabályokra épül, értékekre épül, és ez pedig veszélybe került. Veszélybe került egy önzőbb, tiszta kölcsönösségre épülő megközelítés révén, tehát nagyon fontos, hogy együttműködjünk a partnereinkkel, és megerősítsük azt, hogy a nyitott és igazságos kereskedelem a legjobb út, amely közös szabályokra épül. Köszönöm. Köszönöm, teljes mértékben egyetértek ezen, most pedig Majza úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mauro úr utolsó gondolatára építenék. Először is köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Az EU-s kereskedelmi narratíva az elmúlt esztendőkben változott, fejlődött, és természetesen ehhez mi is hozzájárultunk itt a parlamentben. Ezért azt mondhatom, hogy az Európai Unió proaktívan kitöltheti azt a szakadékot, amely tátong a világkereskedelemben, a saját értékeinket vehetjük elő, illetve az érdekeinket megvédhetjük. Ennek keretében nagyon érdekes lehet és jelentőségteljes az, hogy minél hamarabb lehetőség szerint az évvég előtt tettő alá hozzuk ezt a megállapodást. Ezzel segítő kezet nyújtunk egy barátnak nehéz időkben, de természetesen, ahogy Mauro is elmondta, jó eredményre van szükség a tartalmi kérdéseket illetően is, és egy olyan megállapodásra, amely mindkét fél számára működik. Ennek pedig összhangban kell lennie az új kereskedelmi narratívánkkal, amely az elmúlt két-három években azon dolgozott, hogy legitimizálja a kereskedelmi politikánkat. Ezért az időzítés rendkívül fontos. Úgyhogy egy-két gondolatra rátérnék, amelyet most a, bevezetőben vagy az összefoglalóban hallottunk, és ezekről szeretnék további részleteket hallani. Az egyik a NAFTA tárgyalással való kapcsolat. Nem lenne jobb, hogyha mind a két oldal megvárná az innen jövő inputot, tehát megvárnánk, hogy ez a tárgyalás milyen eredményre jut. Nagyon érzékeny kérdésekről beszélünk, amikor a mezőgazdasági termékek, a halászati termékek kérdése merül föl, ezzel kapcsolatban is szeretnék részleteket hallani. Aztán a szolgáltatások. Igen, értem, hogy különböző az ambíció szintje. Ez hogyan felel meg a TISA benchmarknak? A CETA és a NAFTA, tehát az európai és a mexikói oldal benne lenne az MFN ö, intézkedésekbe, megfelelne annak. Itt gondolok a szolgáltatások esetében érvényesülő koncessziókra, Ami pedig a beruházást illeti, a liberalizációs gondolatok ugye érdekesek, Mauro az ICS-re tért ki. A piaci hozzáférési dimenzió egy nagyon érdekes terület lehet. Aztán a szabályozáshoz való jog, nagyon remélem, hogy nem az észak-amerikai körforgásos nyelvet fogjuk itt, nyelvezetet fogjuk alkalmazni, és végül mindenki azt csinál, amit akar. Úgy tűnik, hogy Mexikó még ezen az oldalon áll, legalábbis a mi információink alapján. Ami pedig a közbeszerzést illeti, természetesen nagyon fontos a különböző kormányzati szintek bevonása, ami pedig az adatok áramlását illeti, nem tudom, hogy ez benne lesz-e vagy nem. A TSD-t illetően szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a parlament folyamatosan fölhívta a figyelmet a SETA folyamat alkalmával, illetve a Chile, Ausztrália és új-zélandi eh, tárgyalások során is, hogy olyan irányba szeretnénk elmozdulni, amely esetleg a szankciókat is magába foglalja. Ez mindenképpen elvárás a bizottság eh, részéről, és a Macron eh, adminisztráció legutóbbi anyaga is pontosan ebbe az irányba mutat. nehéz kompromisszum eredménye az állásfoglalás nyelvezete, de fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést ne hagyjuk figyelmen kívül. Mexikó olyan ország, amely esetében TSD fejezet jelentőségteljes lehet. Azt hallottam, 5-7 perc áll rendelkezésemre, úgyhogy még, még egy-két gondolat, hogyha megengedi elnök úr. With the, for instance, how we could go about this issue of TSD and moving in the right... Tehát érdekel bennünket, hogy a TSD esetében hogyan tudunk tovább lépni. Ami a párizsi megállapodást illeti, ennek nyelvezete nagyon jó, legalábbis az Európai Uniós javaslatra gondolok, azonban ez még mindig szögletes zárójelben van. Tudom, hogy Mexikó ö, kitart az éghajlatváltozási harc mellett. A francia javaslat, a két héttel ezelőtti javaslat azt mondja, hogy jó lenne a politikai pillérben utalni a párizsi megállapodásra, amely arra is utal, hogy a megállapodást föl lehet függeszteni, hogyha ezt nem tartják tiszteletben. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt megerősítsük egy ilyen partnerrel, mint Mexikó. A második lépés az lehet, hogy az ILO egyezményekre is kitérünk, hiszen az ILO tényeket fogalmaz meg akkor, amikor bizonyos szabályokat nem vesznek figyelembe, vagy nem tartanak be, és ebben az esetben is fölmerül a szankciók kérdése. Szerintem ez ismét csak egy megfelelő lépés lehet. Tehát Párizs és ILO egyezmények, erre hívnám fel a figyelmet. Lehet, hogy nem ez a végső megoldás a TSD vita keretében, de szerintem ez a megfelelő irányba mutató javaslat. Köszönöm. So regarding the fact that you have no... Nincsenek tehát záró megjegyzései, ezért egy kicsit több ö, időt hagytam. Most pedig két percben az árnyék jelentéstevő Fészesz úr. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm megtudni azt, hogy reális lehetőség van ezen megállapodás megkötésére az év végéig. Hát reméljük, hogy így lesz. Ugye régi kapcsolatok fűző, kapcsolataink fűződnek Mexikóhoz, és remélhetőleg sikeres lesz ez az erőfeszítés. A néppárt kész az együttműködésre a jelentéstevővel nagyon jó köztünk az együttműködés. Ahogyan a bizottság képviselője elmondotta, látjuk, hogy 416%-kal növekedett a kereskedelmi volumen az EU és Mexikó között, és ez megmutatja, hogy mennyire fontosak ezek a kapcsolatok. Egy kérdést szeretnék feltenni. A jelentéstevő elmondta ugye, hogy a közbeszerzések témája nagyon fontos, jól ismerem Mexikót, a szövetségi államokban tudom, hogy nagyon fontos az, hogy Mexikó az EU valamennyi tagállamával kapcsolatot építsen ki, még akkor is, hogyha itt nem szövetségi rendszer van de mégis a mexikói összes szövetségi állammal kapcsolatot kell külön-külön kiépítenünk. Erről szeretnék információkat gyűjteni. Az energiák és a nyersanyagok tekintetében melyek a céljaink, és hol is tartunk ezen témakörökben végezetül? A származási szabályok. Ugye ez egy nagyon technikai téma, ugyanakkor rendkívül fontos is fontos, hogy a termékek származási helyét meg tudjuk határozni. Kérdésem, hogy e témában közel vagyunk-e a megállapodáshoz, és mely ágazatokban? Köszönöm, mondja az elnök. Alde, it's Hanu Takula replacing uh, the chef. Az Alde részéről uh, helyettesünk van. Köszönöm szépen, főigazgató úr, kedves kollégák! frakciónk teljes még mértékben támogatja azt, hogy modernizáljuk ezt a megállapodást, ráadásul minél hamarabb. Az EU-Mexikó kereskedelmnek volumenne jelentősen nőtt, elavult a régi megállapodás, és nem használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. Arra van szükség, hogy modern kereskedelmi problémákra és nem tarifális jellegű akadályokra is megoldást találjunk. A modernizált megállapodás az adat, szabad adatmozgást is elő kell, hogy írja. Ez nem csak Mexikó számára lenne jó, hanem olyan normákat írna elő, amely a globális standardokat követi. Már így is elszalasztottuk ezt a lehetőséget Japánnal, nem engedhetjük meg magunknak, hogy másodjára is elkövessük ugyanezt a hibát. Remélem, hogy a hatodik tárgyalási forduló a hónap végén újabb eredményeket hoz, ami lehetővé teszi, hogy minél hamarabb lezárjuk a tárgyalásokat, és megköttessék ez a megállapodás. Köszönjük, Maria Arena! Merci. Uh, une, question un peu technique. Egy kicsit technikai jellegű kérdésem lenne, ami a tárgyalások vegyes jellegét illeti, mert a szingapúri döntés után látjuk, hogy egyrészt a nem vegyes, másrészt a nem vegyes részben lenne, ami a beruházásokat illeti. Hogyan kezelik önök a Mexikóval kötött megállapodási javítását a vegyesség vagy nem vegyesség új konfigurációjában? Mit kell ratifikálni a tagállamoknak, és mit nem? Hogyan kezelik ezt a kérdést? A második kérdés a fenntartató fejlődés fejezete. Ha jól értettem, a megoldás az lehet, hogy felülvizsgálják ezt az áradékot, és így lépnek előre ebben a témában. A frakció álláspontja világos, a fenntartható fejlődés fejezete a szankciók mechanizmusával nem a vita rendezésre vonatkozik, csupán a fenntartható fejlődés témájára. Nos, ez nagyon fontosnak tűnik számunkra. Van-e elkötelezettség ebben a kérdésben? Ön felvetette a szankciók kérdését, előre tudunk-e lépni ebben a kérdésben. Ön elmondta a bevezetőjében, hogy ez a megállapodás már létezik, van tehát egy vita alapunk Mexikóval. Érdekelne, hogy mi az önálláspontja a fenntartató fejlődés fejezetével kapcsolatosan. Köszönöm, hogy az elnök Karolina. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem. Tegnap a digitális kereskedelem kérdésében volt egy meghallgatás, és a mexikói megállapodásban is van egy fejezet, illetve terveznek egy ilyen fejezetet. Tud-e arról valamit mondani, hogy mi is jött létre ezen a területen, és vannak-e dokumentumok a digitális kereskedelemről, amiben betekinthetünk? Elnök, köszönöm, Mauro, 5-6 percben. Oh, eh, excuse. Oh. Please, you have to waste your And also... Uh, Kérem, emeljék fel a kézüket. Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez egy társulási megállapodás a szabadkereskedelmen túlmenően, amely persze rendkívül fontos. Én az AFED-ben vagyok jelentéstevőjének a megállapodásnak. Szeretnék emlékeztetni arra az adatra, amiről Fiszasz úr beszélt, és korábban is elhangzott a bizottság képviselői részéről. Ugye 416%-kal nőtt a kereskedelmi volumen az EU-Mexikó között a korábbi megállapodás óta, de volt egy nagyon fontos átalakulás azon termékeket illetően, amelyeket Mexikó exportál ugye 25% nyersanyag volt, és most pedig 70% hozzáadott értékkel rendelkező termék most már. Ez egy nagyon érdekes téma, erre figyelni kell. A bizottság képviselőjétől kérdezném, hogy ugye az év végéig lezárják a tárgyalásokat, és volt két nyilatkozata is a bizottságnak ez értelemben a bizottság elnöke. A legutóbbi plenárison beszámolt az Európai Tanács eredményeiről, és úgy tűnt számomra, hogy az az érv, hogy nem akarjuk feláldozni a minőséget a gyorsaság javára, ez egy nagyon fontos megjegyzés a célok, a fontosak, az ambíciók szintje, a jelentéstevő is emlékeztetett rá, hogy az EU kereskedelem politikája jól meghatározott. A Mexikóban fontos alkotmányos változások történtek a távközlés, illetve az energia területén is. Ezért mindenképpen meg kell ragadnunk ezt az új lehetőséget. És ahogy a Malmström biztos asszony is elmondta, a bizottságnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, az új megállapodás a régit egészítse ki, mégpedig minél gyorsabban. A kérdésem, ahogy a jelentéstevő elmondta, ugye itt a határidőkre kérdezek rá, ő azt javasolta a NAFTA megállapodás reformjára tekintettel, hogy az EU-nak talán meg kellene várnia ezen tárgyalások végét. Szerintem az Európai Bizottságnak, az EU-nak a saját csatornáit kell képíteni a Mexikóval. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a vitát. Először is szeretnék emlékeztetni a formára. Ugye 2006 óta az EU számos szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Ma az EU szeretne részt venni a vám akadályos, akadályok lebontásában. Azért is mondom ezt, mert a mandátum eleje óta hangoztatjuk, hogy ugye ott volt a CETA megállapodás, az Ausztráliával, Új-Zélandal kötendő megállapodások, és látjuk a nehézségeket a Mercosur kapcsán is, itt fontos gazdasági pillére van ennek a megállapodásnak, a Mexikóval kötendőnek, amely talán Mexikó talán liberálisabb, mint a többi ország. A beszámolót illetően némi kétségem ébredt. Miért? Most jelentjük be az EU-val kötendő megállapodást. A dokumentum utal a transatlanti szerződésre, és érdekelne, hogy a bizottság az USA elnök ellen küzde, meg akarja kerülni az USA-t, esetleg ez az új megállapodás, és egy sokkal szélesebb körű megállapodást óhajt tető alá hozni. A kérdésem tehát, hogy vajon az EU és Mexikó között kötendő megállapodás nem lenne egyfajta új matrix, Mm, annak érdekében, hogy az európai gazdaság sajnos az új szabadkereskedelmi megállapodások túlszául essen. Köszönöm szépen. Emma nevében szólok hozzá igen röviden. Az ECR frakció üdvözli ezt az új FC-t. Szeretnénk, ha évvége előtt, vagy mire hamarabb megállapodás születne. Van egy-két kérdésünk. Először is. A NAFTA tárgyalások befolyásolják-e a földrajzi jelzések védelme tekintetében Mexikó álláspontján, illetve a közbeszerzési piachoz való hozzáférés esetében mi az az hát hatatlannak tűnő akadály, ami miatt eh, padhelyzet tűnik eh, kialakulóban. Az elnök mikrofon nélkül. You're really not generous today, are you? <laughs> Nem valami nagy vonalú velem ma, elnök úr. Akkor előre is ellenőrzést kérek, hogy nem fogok részletekbe menni, tényleg csak távirati stílusban végigszaladok a témákon. Természetesen, mint mindig, bárki nyugodtan keressen meg bennünket személyesen, küldje az asszisztensét e-mailben, telefonon, bárhogy, hogyha nem kapnak megfelelő választ, akkor elnézést előre is keressenek meg személyesen bennünket, bárkit a csapatomból. Először is miért van szükség a megállapodásra, miért most? NAFTA és megállapodás, ezekre egy csoportban válaszolok, ez egy, ez egy válasz bokréta lesz. Ez alapvetően több mint tíz éves szabadkereskedelmi megállapodás. Nagyon jól is működik, de számos dolog kimarad belőle. Az új gener- Tehát sokkal fejlettebbek az új generációs megállapodások. Egyáltalán nincsen például TSD fejezet ebben. Tehát a fenntartató fejlődés teljesen kimaradt e- e- ebből, már e- csak emiatt is érdemes a frissíteni ezen. Ez egy társulási megállapodási jellegű megállapodás. Biztos vagyok benne, hogy a megállapodás összes részét érdemes át olvasni, például a civil társadalomról szóló fejezet, hogy csak egyet említsek, hogy ragadjak ki. A párizsi megállapodáshoz ez hogyan kapcsolódik, legyen-e egy klauzula erre vonatkozóan? Mi ezt támogatjuk, az külszolgálatos kollégák foglalkoznak ezzel, ez felmerült a tárgyalások során, sokkal direktebb módon is. Nem tudom, hogy hogy zárulnak ez ügyben a tárgyalások. Jó lenne, hogyha lenne egy ilyen záradék. Mi örülnénk neki. Nafta. Nafta. Várjunk-e? Ha várunk, mire a partnerek minden tárgyalást lezárnak, vagy fordítva, akkor a világ végéig várhatunk. A TPP-vel kapcsolatban ugyanez a probléma fennállt, aztán ezt meg tudtuk oldani. Szerintem nem kellene várnunk. Majd meglátjuk, hogyan haladnak a NAFTA tárgyalások, mennyire lesz ez nehéz Mexikó számára. Ezt nagyon nehéz lenne megelőlegezni, annyit mondhatok csak, hogy eszünk ágában sincs várni a naftára, és Mexikó sem jelezte, hogy várni szeretne a naftára néha az élet bonyolultabb, mint ahogy az ember várná, vagy szeretné. Tehát nem mondom azt, hogy erre egyáltalán nem fog kerül, sor kerülni, azt mondom, hogy nem szeretnénk várni. Ha így lesz, akkor ez a mi szándékunk ellenére történik. NAFTA, szita, tíza a szolgáltatások terén akár csak a CETA esetében Japánnal tettük, nagyjából hasonló lesz a nagyságrend. Lesznek apróbb részletbeli különbségek, egy példát hadd hozzak erre. A tengeri hajózás nagyon nehéz volt Kanadával, Japánnal különösen nehéz volt Mexikóval, nem problémás. Az emberek mozgása Kanadával nehéz volt, Japánnal nem volt nehéz, Mexikó esetében meg itt csak nehéz. Tehát lesznek változások egyes részletékben, de alapvetően az ambíciónk nagyjából a CETA vagy a japán megállapodáshoz hasonlítható. csak az európai álláspontról beszéltek. A Mexikó nem minden elért egyet. Ha minden egyet értének, már rég lezárultak volna a tárgyalások. A tárgyalások pont arról szólnak, hogy meg tudjuk-e őket győzni arról, hogy nem kell félniük ettől a megközelítésről, hiszen ez a Mexikó érdekét is szolgálja. A közbeszerzés tekintetében nagyon fontos, hogy a, a nem csak a föderális szinthez, hanem az alacsonyabb szintekhez is hozzáférjünk vannak jogi megkötések Mexikóban, ezeket általában meg tudjuk kerülni. Kanada is egy ilyen szövetségi államokra épülő ország, ott is meg tudtuk oldani, Mexikó esetében is meg tudjuk szerintem oldani, bármennyire is bonyolult ez. Nem meglepő, hogy ez nehéz és idő kell hozzá. Az adatáramlás tekintetében attól tartok, hogy ezt át kell ugranom, azon egyszerű oknál fogva, hogy a bizottságon belül folyik még erről a vita, ez nem zárult le, és egész egyszerűen nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármit, valami, bármi értelmeset is mondjak bővebben ez ügyben. A TSD fejezet és szankciók kérdése. Világos, hogy ebben a házban nagyon határozott hangok támogatják a szankciók bevezetésének gondolatát. Uh, that debate isn't finished. De a vita még nem zárult le. View, a clear instruction. Egyértelmű instrukciókra lenne szükségünk a tanács és a parlament részéről ahhoz, hogy változtassunk a megközelítésen. Megmondom, hogy miért, kristálytisztán, világosan kiderült ez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi tárgyalások során nem menjünk elébe a dolgoknak, és majd megragadjuk az alkalmas pillanatot arra, hogy lezárjuk ezt. Szalafranka úrnak igaza van, hiszen most jött el a megfelelő pillanat, képesek vagyunk erre, nem tudom, de remélem, hogy igen. Ha most meg tudjuk megfelelő szinten oldani ezt a problémát, akkor az nagyon jó lenne és fontos lenne. ILO egyezmények, az utolsó hiányzó egyezmény ratifikációja Mexikó részéről szerintem megoldható, a mexikói kollégák erről folyamatosan beszámolnak, de hát a mexikói kongresszus ügye ez, és hát itt a nemzeti szuverenitás kérdése. Voltak a tagállamok, akik hosszan nem ratifikálták az ILO egyezményeket, azt mondták, hogy ez nemzeti szuverenitás, senki nem üsse bele az orrát ebbe. Természetesen újra és újra elmondjuk, megpróbáljuk meggyőzni Mexikót arról, hogy ez a helyes lépés, de nem fog ez ha enélkül zárjuk le megállapodásokat, akkor a megállapodás, vagy tárgyalásokat, akkor a megállapodás megszületése után is tovább fogjuk, fog, továbbra is nyomást gyakorlunk annak érdekében, hogy zájló egyezmények teljes körű elfogadása megtörténjen Mexikóban. Energia, nyersanyag kérdése a következő alapvetően eléggé nyitottak az energiapiacok itt Európában és Mexikóban is. Ezt megpróbáljuk az ERM fejezetben is valahogy tükrözni. Itt jól állunk egyébként, de van egy-két nehéz kérdés. Exportkorlátozások, van egy ilyen politikája a Mexikónak. Az export megszorítások terén szeretnénk alapvetően könnyíteni kicsit a szabályokon, de amúgy ez nem egy problémás fejezet származási eh, eh, szabályoknos. Eh, ruházat, egyes agrártermékek, gépjárművek, ezek a problémásak. Nem meglepő ez, hiszen ezek az ágazatok így működnek. A vegyesség, úgynevezett mixitás, az Európai Bíróság véleményét mi komolyan vesszük, meglépő megállapodásokban nem nyúlunk bele. A ceta nem fogunk. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy modernizált megállapodás, amit újra meg kell kötni, újra ratifikálni kell, de nem fogjuk eh, a megállapodás struktúráját teljesen felrúgni, hiszen ez még nagyon bonyolultabb lenne, mint a CETA esetében. Nem fogjuk ezt a Mercosur és a Chile esetében sem régen megszületett teljes társulás megállapodások formáját öltő meg, eh, szerződések ezek tulajdonképpen a logikája nem változott, nem fogjuk felrúgni az egészet, hiszen ez roppan nehéz jogi vitát jelentene, ami politikailag nem is lenne megfelelő a megállapodások és a tárgyalások természetét figyelembe véve. Remélem, hogy mindenre sikerült reagálnom, ha nem, akkor még egyszer mondom, keresselek meg bennünket személyesen, és bilaterálisan intézzük a többit. Köszönjük szépen, Mauro, mondja az elnök. Jó, hát az európai buborékból kilépve talán érdemes Mexikó álláspontját is meghallgatni Brera úrnak, a főtárgyalónak és pár percre, éppen ezért megadom a szót. Gracias, eh, y buenos días. Köszönöm, mindenkit üdvözlök. Köszönöm hogy lehetőséget ad megosztani az álláspontunkat. Amikor bejelentettük 2016-ban, hogy korszerűsítjük ezt a megállapodást, akkor öt informális találkozó volt, a ritmus ebben az évben felgyorsult, voltak intézményközi formális találkozóink is, és ez mutatja az elkötelezettséget mindkét fél részéről, hogy ez évben megkössük a megállapodást. A jövő héten egyes csoportok összeülnek Brüsszelben, és november 27-én Mexikó városban lesz a hetedik forduló, és aztán december 18-án egy miniszteri szintű találkozóra kerül sor Brüsszelben. 20 tárgyalófejezet nyílt meg, ebben az évben ebből csupán kettőt zártunk le, ugyanakkor jól haladunk minden fronton, például a korrupció elleni küzdelmet említhetem, az Európai Unió javaslatát egy hónappal ezelőtt az ötödik tárgyalófordulóban megkapták, a magánszféra átláthatóságáról, a pénzmosásról vitáztak többek között. A kereskedelmi fejezetben ez a díma nagy hangsúlyt kap a beruházások és a kereskedelem kapcsán. Aztán a fenntartható fejlődés fejezetét, illetően nagy előrelépéseket említhetek. A transpacifikus szabadkereskedelmi megállapodás során például soha nem tárgyaltunk ilyen fejezetről, a munkavállalók jogairól, a környezeti jogról többek között. Ez tehát az első ilyen jellegű tapasztalat Mexikó vonatkozásában számunkra. Konstruktív volt a párbeszéd az EU-val, ez lehetővé tette, hogy a formalitásokon túl lépjünk, és specifikus rendelkezéseket határozzunk meg a biodiverzitás védelmében, a víz, fenntartató kezelését, illetően a klímaváltozás esetében a nyersanyagok ellátási lánca témakörében. A vitarendezési mechanizmust illetően volt nézetkülönbség a felek között. Az EU nagy fontosságot tulajdonít a saját megközelítésének. Elgondolkodtunk egyes innovatív elemeken az EU által javasolt rendszert illetően. Vannak észszerű kétségeink ezen elemet illetően. Ez még sehol nincs hatályban. Ugyanakkor vannak ebben érdekes elemek, amiket szeretnénk megvizsgálni. Aztán vannak még más témák, amelyek vitatárgyát képezik, így a földrajzi eredet megjelölések, a szellemi tulajdonjog kérdésköre, ezek prioritást képeznek mindkét fél számára a kormány részéről a származási szabályok vagy az egészségügyi szabályok nagyon fontosak, de Mexikó szemére a legfontosabb a javak piacához való És Nagyon sokat kell még tenni, hogy egyensúly alakuljon ki ezen területen, és megfelelően lezáruljon az EU-Mexikó megállapodás korszerűsítése. And this concludes... Köszönöm. Mondhatnám gracias, ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk az EU-Mexikó kereskedelmi megállapodás modernizáció témájában. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és biztos vagyok benne, hogy visszatérünk még erre a kérdésre. Nyolcas napi rendi pont következik, a szavazás. Első a 11. Eh, WTO miniszteri konferencia Buenos Airesben, ez decemberében. Egy próbaszavazással kezdjük, elektronikusan. Szavazást megnyitom. And the vote is closed. Szavazást lezárom. És örömmel megállapítom, hogy elfogadtuk a semmit. Úgy döntöttünk, hogy működnek a szavazókártyák. Minden rendben? A frak- frakciók is megfelelő számban képviseltetik magukat, úgyhogy lássunk is neki egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 40-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 41-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 56-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 57-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk egyes mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el kettes mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el hármas mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el négyes mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el ötös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el hatos mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk hetes mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, és végül kilences mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Arra az állásolás egészéről, ahogy megszoktuk, elektronikusan zárószavazunk, szavazást megnyitom lezárom és megállapítom, hogy meggyőző többséggel elfogadtuk. Köszönjük, van mandátumunk most már a miniszteri konferenciára Buenos Airesben. Köszönöm szépen, 9-es napi rendi pont. Szóbeli kérdés MIC témájában, tehát befektetői viták rendezésének multilaterális bíróság egy szavazáson összesen szavazás, elektronikusan szavazást megnyitom. And the vote is closed. És lezárom. Egyhangúan. Elfogadtuk. This concludes our... Ezzel a szavazás végéhez értünk. Köszönöm mindenkinek, és a 9-es, bocsánat, 10-es, javítja meg az elnök, 10-es ponttal folytatjuk. A három oldalú tárgyalások, folyó tárgyalások jelenlegi állása, egyről van szó, csak szó, a TDI modernizáció témájában. November 7-én került sor egy újabb fordulóra. A legfontosabb kérdések továbbra is megoldatlanok. Az alacsonyabb VEM tarifa szabály Labor and environmental standard. Az munkaügyi, illetve környezetvédelmi szabályok átvétele, más kérdésekről nem is beszélve, tehát van bőven még tárgyalni való. Egy-két technikai, szakmai kérdésről sikerült megállapodni. A következő szakmai tárgyalási fordulóra nem sokára sor kerül, és az hivatalos politikai triológusra november 23-án kerül sor. Ezzel a 11-es napi rendi ponthoz jutottunk. A diszruptív technológiák jelenlegi trendjei, tendenciái az Európai Unió kereskedelmi politikáira való kihatás. Hangzatos nemű téma ez, Mirabari eh, a vendégünk hol van. Itt van velünk szemben, aki ügyvezető igazgatója a a Lucern Egyetem eh, vonatkozó tanszékének, ráadásul ennek a tanulmánynak is a szerzője, úgyhogy meg is adom neki a szót. Good morning. Uh, thank you very much uh, for this. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt, illetve a tendenciákat, a kialakuló tendenciákat ezen technológiai területen, illetve kitekintünk az Európai Uniós kereskedelmi politikák jövőjére is. Ahogy a tanulmány nagyon jól mutatja, célja az, hogy három összekapcsolódó feladattal birkózom meg. Először is megkívánta vizsgálni a disruptív technológiákat, hogy mik ezek, és elsősorban a digitális technológiára összpontosítottunk. Másodszorban a nemzetközi ö, kereskedelmi szabályokat vizsgálta a tanulmány, a WTO-ra tekintett ki, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokat vizsgálta, és azok változásait. Nagyon sok ö, változást a digitális technológia vont maga után, és Végül pedig a tanulmány célja az is volt, hogy megnézze, hogy ki kell -e igazítani az Európai Unió kereskedelmi politikáját annak érdekében, hogy megerősítse globális szerepét az EU, mint innovatív versenyképes gazdaság. A mai prezentációban Uh, first starting with the question of what really uh, disruptive technology. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy disruptív technológia, vagy forradalmi technológia. Nos, nagyon sok vitát folytattunk ebben a témában, és valóban a negyedik ipari forradalom kifejezést halljuk, illetve a, a, az ipar átalakulását. Az Egyesült Államokban a mesterséges intelligencia kifejezést használják. Egy dolog közös ezen technológiákban, ez pedig az, hogy messze menő társadalmi változásokat vonnak maguk után, amelyek a status quo-t fölrobbantják, megbontják. Ebben a tekintetben természetesen rendkívül fontos számunkra, hogy ezen technológiák óriási kihívást jelentenek a szabályozók számára és a kereskedelem szabályait írók számára is különböző tanulmányok jó pár ilyen forradalmi technológiát azonosítottak, a mobil, telefon, az internet, a 3D nyomtatás, és így tovább. A közös nevező pedig az, hogy mindegyik a nagy adatokkal, az adatelemzéssel, illetve általánosságban az adatokkal kapcsolatos. A közgazdászok az adatra úgy tekintenek, mint a legértékesebb forrásra, és a gazdasági folyamatokban a termelés tényezőjévé válik az adat. Gondolok itt a humán erőforrásra, a humán tőkére. Szeretném hangsúlyozni, hogy az adatok nem csak a digitális iparágakat érintik, vagy a közösségi médiát, és így tovább, hanem nagyon fontos nagyon fontosak az adatok a hagyományosabb fizikai üzleti vállalkozások esetében is. A digitalizáció hatással volt, diszkrét hatással volt a kereskedelemre. Vannak olyan bizonyítékok, amelyekre erre mutatnak rá. Aztán nagyon fontos az, hogy a digitális kereskedelem megosztása mérhető. A kereskedelemnek mintegy 50%-a már digitalizált formában történik, és ez ugye elég lenyűgöző eredmény. Ezen kívül látjuk azt is, hogy sokkal inkluzívabb lett a globális kereskedelmi áramlás, árucsere, úgyhogy egyre több ország átlép átlépi a küszöböt és részt vesz a globális kereskedelemben. Igen, ezt tudatosítani kell, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a digitális piacok milyen hatásokkal járnak. Ennek illusztrációját találják ebben a táblázatban. Itt látható, hogy milyen digitális platformokat használnak a felhasználók, és ezt összevetjük az országok populációjával. A kereskedelmi politikai diskurzusban kulcs szó a globális értékrend, a határon átnyíló TFO, a határon átnyúló adatáramlat. Nem szeretnék ezeknek a részleteire kitérni, de hadd mondjam el, hogy a kereskedelem szempontjából ez óriási következményeket von maga után. Az adatoknak át kell lépniük a határokat a kereskedelmi folyamatok során. Ez a határ átlépés pedig jó pár nagyon nehéz irányítási, kormányzási kérdést vet fel. Egyrészt gazdasági előnyöket mutat föl ez nagyon fontosak a digitális szolgáltatások az Európai Unió számára is, illetve az USA számára is. Ugyanakkor fölmerülnek a szabályozási kérdések. Az adatok ellenőrzése, illetve a magánélethez való jog, a nemzetbiztonság a másik oldalon. A közgazdászok világszerte azt látják, hogy megnyíltak a határok a digitális adatok áramlása előtt, és az elmúlt esztendőkben azonban ennek a folyamatnak az ellenkezőjét tapasztaljuk, a akadályok, digitális akadályok emelkednek, gondolok itt a lokalizációs intézkedésekre, bizonyos szolgáltatások esetében az adatszolgáltató az adott országban kell, hogy legyen annak érdekében, hogy az adott ország szabályai vonatkozzanak. Ezen kívül fontos megnézni azt is, hogy a kereskedelmi politika reagált-e a digitális átalakulási folyamatra, illetve hogyan változtak ezek a reakciók. Először is azt látjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem fontos a digitális területen is, hiszen szabályozza az internet különböző szintjeit, az infrastruktúrát, az applikációkat, illetve a tartalmat. És ezért befolyásolja az adatáramlást. Hogyha megnézzük a világkereskedelmi szabályokat, akkor először is a WTO-ra kell tekintenünk. Itt nem szeretnék most a részletekről szólni, csak hangsúlyozni kívánom azt, hogy milyen érdemei vannak a VTO-nak. Stabil, szabályalapú rendszert képvisel, amely univerzális tagsággal rendelkezik, és természetesen lehetőséget biztosít az adaptációra, amennyiben erre politikai akarat van. Ezen kívül a digitális transformációra, az átalakulásra is reagál. Gondolok itt a forum shopping esetére, illetve a kereskedelmi megállapodásokra, amelyek konkrétan utalnak a digitális kereskedelemre. Természetesen itt az USA nagyon fontos szereplő 2002 óta a digitális agendát megvalósította, és 11 szabadkereskedelmi megállapodást hozott tető alá. Ezt az egész USA ez az egész USA template a digitális kereskedelmet szabályozza, és ez megnyilvánul a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Meg kell nézni a szolgáltatási ágazatot, illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó fejezetet, vagy az elektronikus kereskedelmi fejezetet. Itt nem csak WTO kérdések merülnek föl, hanem olyanok, amelyek meghaladják a WTO határait, gondolok itt a kötelezettségvállásra, illetve a piaci hozzáférésre is. Vannak új területek is a digitális kereskedelemben, és itt egy új jogi struktúra felépítését irányozza elő ez a követelmény. Ami pedig az adatáramlást illeti, egyre nagyobb mértékben szabályozunk ezeket az FTA-kban. A legátfogóbb modell a TPP, a transatlanti partnerségi megállapodás, melynek keretében egyértelműen szabályozzuk, illetve korlátozzuk az adatáramlás akadályait. Ez a TPP keretében két intézkedésben nyilvánul meg. A konkrét lokalizációs intézkedések tiltása, illetve a szabad adatáramlással kapcsolatos szigorú nyelvezet, amely a puha szabályoktól a keményebb szabályokra tér át. A TPP esetében érdemes rámutatni arra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásoktól eltérően nem csak arról van szó, hogy magasabb standardokat kíván létrehozni, hanem bizonyos esetekben alacsonyabbra helyezi a lécet. Gondolok itt a magánélethez való jogvédelmére, az adatok védelmére. A kereskedelem előtérbe kerül a privacy jogokhoz képest, és itt utalnék az Európai Bíróság döntésére, amely a US Safe Harbor érvényben tartotta. Hogyha megnézzük, hogy hogyan változik a szabadkereskedelmi megállapodások területe, akkor egyrészt azt látjuk, hogy a szabályok értelmében a digitális kereskedelem egy új rendszert mutat, és ez nem a piaci hozzáférésről szól, hanem inkább arról, hogy a hazai rendszereket összefogja részben harmonizálja az interoperabilitás megvalósítása érdekében, és az üzleti vállalkozások munkáját elősegítvén. Nagyon fontos megemlíteni, How the model of the United States has really diffused, so the United States template Természetesen e, ez a templét egyértelműen megjelenik az USA-val kapcsolatos megállapodásokban, de gondoltunk e, Szingapurra, Új-Zélandra, Tájföldre, és így tovább. Nagyon sok esetben copy-paste technikával alkalmazzuk ugyanezeket a szabályokat. Nézzük tehát, hogy hogyan pozícionálja magát az Európai Unió az FTA térképén. Rendkívül innovatív kormányzási megközelítést alkalmazunk a digitalizáció területén. Gondolok itt például az egységes digitális piacra, de ez nem nyilvánul meg a, a külkereskedelmi politikában, úgyhogy nem jelentős, vagy nem e, kerül ennyire előtérbe az Európai Unió szerepe. Az idő során fejlődést tapasztalunk a CETA és CEFTA korábbi megállapodásaihoz képest, most már egyre proaktívabb álláspontot képviselünk, és itt a tanulmány arra mutat rá, hogy talán szükség van a kiigazításra, a kalibrációra. Az Európai Uniós kereskedelmi politikát igazítani kell a digitális gazdasághoz. Jó pár javaslatot, ajánlást fogalmaz meg a tanulmány ebben a tekintetben. Ezek közül vannak generikus jellegűek, amelyek bizonyítékra alapuló politikai döntéshozatalt írnak elő, többek között, itt láthatóak ezek, de ezen kívül kiemelném a hármas ajánlást, amely igazából az Európai Uniót arra ösztönzi, hogy kezdeményezőbb szerepet vállaljon, proaktívabban lépjen föl, és az adatáltal által vezérelt gazdaság, illetve a külkereskedelmi, külkereskedelmi politika esetében aktívan lépjen fel több oldalú megközelítést alkalmaznánk, és ezt a célt nagyon sok esetben előtérbe kell helyezni, gondolok itt a vto ra de természetesen nem kizárólagosan. A regionális és más szabadkereskedelmi megállapodásokban is ennek érvényesülnie kell. Már jelentős tapasztalatra tett szert az EU, gondolok a távköztésre, illetve az intellektuális vagy szellemi tulajdonjogok területére. Itt a két templét, tehát az USA és az EU, EU-s közeledik egymáshoz. Aztán második lépésként vannak olyan dolgok, amelyeket föl lehetne karolni például, moratóriumok, aztán a forráskód, valamint a cenzúra, illetve a net semlegesség, az internet semlegesség, amely a szólásszabadság elvét hangsúlyozza, illetve kiemelném az IP fejezeteket. Szerintem nagyon fontos, hogy megfelelő nyelvezetet alkalmazzunk, de ezt biztosítékokkal, biztosítékok csomagjával kell kiegészíteni, miszerint a magánélethez való jogot biztosítjuk az Európai Uniós állampolgárok számára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. That follows. Thank you. Thanks a lot. This was really... Köszönöm szépen. Roppant érdekes volt. Érdekes volt a tanulmány következtetését és az ajánlásokat is meghallgatni. Nem kevés munkát fektettek ebbe, az is világosan kiderült. Kollégákhoz fordulva kérdezem, kinek vannak konkrét kérdései? Heidi elsőként. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm a, a prezentációt. Érdekes tanulmány ez, ami jól mutatja, hogy milyen kérdésekkel kell foglalkoznunk. Három konkrét kérdést tennék fel. Ön szerint eljött az ideje annak, hogy a digitális kereskedelemről tovább folytassuk a tárgyalásokat a WTO keretében. Most szavaztuk meg a Buenos aires miniszteri csúcsra a mandátumot egyébként, érdekes módon. Második kérdésem. A szellemi tulajdon jogok szabályai tekintetében Um, digital single market Az EU szerzői jogi digitális belső piacon megváltozó szabályai tekintetében a digitális kereskedelmi szabályok közé a szellemi tulajdonjogok is bekerülhetnek, akár ö, már a érvényben lévő szabályokat is felülírva, nem tudom, hogy világos, amit mondok. Tehát hogyan tudjuk ezt figyelembe venni? Végül, de nem utolsó sorban, beszélt az adatvédelemről és a személyes adatok védelméről. Az Európai Unió meg tudja-e a globális normákat azzal szabni, hogy a lehető legszigorúbb ilyen szabályokat fogadja eh, el, és vannak erők, amik ezzel szembe mennek, mert nekem ez a benyomásom alakult ki. Köszönjük. Oui, euh... Moi, je, je suis beaucoup... Sokkal kevésbé vagyok lelkes ezzel kapcsolatosan. Ön egy nagy nyitást, nyitásról beszélt a digitális ágazatban. Nos, szerintem ez egy nagyon is agresszív jelentés, már legalábbis a tagállamok előjogait illetően, és különösen a szuverenitást illetően. Ugye itt hallottam diszkriminatív intézkedésekről, a geolokalizációval kapcsolatosan is, van itt egy olyan koncepció, ami nem annyira világos, eltér az értelmezése a hamisított termékek kereskedelmét, illetően a, nem, a kereskedelmi szerződések nem tudják ö, megerősíteni a jogok birtokosainak védelmét, tehát szerintem ez egy ellentmondásos koncepció. Ugye itt nyitott, szabad kereskedelmről beszélünk, de talán érdekel, hogy mi itt az ön személyes véleménye ezzel kapcsolatosan. Ön ugye szól a vto ról de nem csak ez létezik. A digitális protekcionizmus nem szabad, hogy létezzen, mondja ön. A jogállamoknak joguk és kötelességük védeni vállalataikat. Itt van ugye ez a gazdasági háború, amiben néha fegyverzet nélkül állunk ott, jogunk és kötelességünk védeni a polgárainkat. Ennek kapcsán jó lenne, hogyha erre visszatérne. Aztán a ciberkriminalitás tárgyában ugye ehhez kapcsolódik a terrorizmus problémája, vagy a hibás termékek, ugye például a gyógyszereké, egyre több ilyen eset van. Azt hiszem, hogy minden egyes tagállamnak joga kell, hogy legyen az adatok áramlásának ellenőrzésére. A bizottság is igencsak fékezett ezen ügyekben. Azt hiszem, itt nem jó irányba haladunk. A polgárok érdekeit szeretném én itt védeni, nem feltétlenül csupán a szabadságjogokat, Ugye itt az adatvédelem, a titkosítás kapcsán minden egyes tagállamnak igenis joga kell, hogy legyen arra, hogy ezen adatokat kontrollálja. Elnök, köszönöm. I will also, uh, Talán én is feltennék két kérdést az ajánlásai között felmerült a fogyasztó védelem, csak szerintem valamikor volt elég hangsúlyt az valóban határon átnyúló kereskedelemhez és szolgáltatás nyújtáshoz a fogyasztó védelemre is szükség van, ahogy azt tettük a digitális belső piacon belül. Kérdés tehát, hogy miért nem hallottunk bővebben erről öntől. Az első kérdésem másodszorban az érdekeink nem az diktálnák, hogy a hálózat semlegesség, vagy az internet semlegességre odafigyeljünk jobban, hogy az európai szolgáltatókat helyzetbe hozzuk. Thank you very much for the... Köszönöm szépen ezt a, ezeket a valóban érdekes és e, fontos kérdéseket. Megpróbálok végigmenni rajtuk. Először is lássuk a VTO kérdését. Jogi szempontból a WTO számos módját adja annak, lehetőséget adja, hogy a digitális kereskedelem kérdésére megoldást találjunk. Eddig inkább a politikai szendék hiányzott ahhoz, hogy ez ügyben előre lépjünk. A WTO e-commerce programjának az eddigi eredményei miatt eh, igazán fontos új kérdésekben nem beszéltek egymással, például a szolgáltatások besorolása, a termék és a szolgáltatás fogamának elválasztása. Ezek fontos kérdések, de szerintem ennél pontosabb, aktuális kérdések is vannak, amelyekkel előretekintő módon tudnánk foglalkozni. Megvan annak a módja, hogy ezt megtegyük, az EU érdekes javaslatokat tett, például az elektronikus aláírása hitelesített szerződések tekintetében, de azt hiszem, hogy fontos kérdésekben mégsem sikerült igazi eredményeket elérni. Talán az Európai Unió, az Amerikai és az EU közötti 2011-es elektronikus kereskedelmi szabályokból kiindulva tudna kicsikarni VTO tagokból nagyobb vállalásokat. Hogyan? Például horizontális vállalásokon keresztül, gats keresztül mindig lehet egy referencia dokumentumot használni, a 18-as cikkre gondolok, lehet egy több oldalú szerződés, mint például a technológ... információs technológiai megállapodások, amelyek MFN módon működik, de csak az aláírókra kötelező érvényű, és hogy a WTO tagoktól könnyen meg lehet a kritikus tömeg ahhoz, hogy valóban a digitális kereskedelem terén nagyobb eredményeket érjünk el. Ennyit tehát a WTO-ról. Copyright, I am a little bit split there because... Ami a szerz... ami a szerzőjogokat illeti, nos, ez ügyben elég kritikus hangot ütöttünk meg a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán, hiszen itt igen magas standardokat állapítottak meg a digitális szerzőjogok terén például eléggé szigorúak voltak. Ami az FTA-k keretén belül a forma szerződések, templétek használatát írná elő, nos szerintem Amerika ugyanezt teszi, mint az EU ez ügyben a digitális szerzői jog ennek fontos részét képezi, az internet szolgáltatók felelőssége is fontos kérdés lesz, és az Európai Uniónak meg kell arról bizonyosodnia, hogy az FTA tartalma igazodjon a digitális belső piaci stratégiához. Van például némi véleménykülönbség a kiadó jogai snippet, snippets ügyben, tehát itt azért még van tennivalónk. Ami az adatvédelmet illeti, a Brüsszel milyen hatással van azzal, hogy nagyon szigorú normákat vezet be. Szerintem ez működik Amerikában is. Úgy látják, hogy bár nem változik maga a jogi keret, a cégek, a digitális piacon jelenlévő cégek, akik Európában is szeretnék képviseltetni magukat, nekik már meg kellett változtatniuk a cégen belüli Um, adatvédelmi belső szabályok tekintetében. Tehát ez igenis működik. Also perhaps looking for Az Európai Bizottságnak új döntéseket kell hozni a adequacy témában, illetve általában a normál védelem, mm, az adatok státuszáról szóló egyezményében szerepelhet. Lehet, hogy ez kicsit exotikus hangzás, amit mondok, de mégis ezt figyelembe vehetjük. ez mégiscsak egy egyetem keretében került tanulmány, lehet, hogy agresszívnak tűnt, nem ez volt a célom, amikor papírra vetettem ezeket a sorokat, Egyetértek azzal, hogy megvan a jó oka annak, hogy az adatokat védjük, hogy lokalizáljuk az adatokat, de amit az Európai Unió tehet, az az, hogy példát mutat azzal, hogy az adat védelem és az adat protekcionizmus között különbséget tesz. Jogi szempontból, jogászi szemmel nézve azt hiszem, hogy ezt például kivételekkel oldhatjuk meg, bizonyos célokra e, elkülönített kivételekkel, vagy általános kivételekkel, mint például a 14-es cikk e, keretében, ami már most is van, lehet, hogy ez túlságosan megszólító, a TPP esetében most először mint egy kísérletképpen szerepel egy kitétel. Ugyanis van egy olyan kivétel, amely lehetővé teszi a adat lokalizáció megtiltását, illetve az adat mozgás szabadságának korlátozását indokolt esetben, de hát, hogy mi számít itt indokoltnak, ez ugye még nyitott kérdés, de a, a jogi retorika is e tekintetben változik. Persze vannak meg kell találni az egyensúlyt, az, az emberek a személyes adatainak védelme, illetve a nemzetbiztonság között, de a protekcionizmus nem lehet megoldás. Főként, ha azt nézzük, hogy milyen óriási gazdasági költsége van ennek. Piaci hozzáférésre gondoljunk, az Európai Unió piaci helyzetére, hiszen mi egy versenyképes, innovatív erő vagyunk ezeken a piacokon, tehát ezek nehéz döntések, vannak pozitívumok és negatívumok. Egyetértek önnel, elnök úr, a fogyasztóvédelem hiányzik. Ebből a fogyasztók bizalmának kiépítése nélkül a digitális kereskedelem nem működhet. Az Európai Unión e tekintetben fontos lenne, hogy a külső kereskedelem politikájában is valahogy ezt tükrözze. Ami a net semlegességet illeti, egy fél gondolatot azért szenteltem ennek. A TPP-ben a hálózat kezelés, illetve gazdálkodás esetében jól lenne kilépnénk a jelenlegi keretből, illetve az Európai Unió példát mutathatna mutatna a net semlegesség tekintetében is. Köszönöm. Uh uh, very fruitful, uh, the study and the... Köszönöm. Nagyon is érdekes volt, és akkor térjünk rá a következő pontra. Ez pedig nem más, mint a reakciónk erre a kihívásra, hogy a digitális kereskedelmi stratégia hogyan alakuljon. Chairman, of course. köszönöm szépen, ez nem eh, reakció, hanem kezdeményezés, és rámutat a téma fontosságára. Talán az elnök elnököt megkérhetném arra, vagy megkérem arra, hogy tisztázza, hogy mi, mi is ennek a tanulmánynak a háttere, ki kérte ezt, ki kérte, milyen formában kértünk ilyen tanulmányt, hiszen én most nagyjából ugyanerről fogok szólni. Nem baj, hát később majd megnézhetjük az eljárás rendet, de mindenképpen ez érdekelne. Az én célom pedig az, hogy megmutassam, hogy hogyan is állunk ezzel a jelentéssel, hogyan tudunk a digitális kereskedelem európai stratégiájával foglalkozni, illetve erről hogyan gondolkozunk. Először is köszönöm szépen a 86 módosított, az IMKO, a LIBE és az ITRE véleményét hiszen ezáltal egy erős parlamenti álláspont jött létre. Összességében azt mondhatjuk, hogy a három pillér, amely a vázlatban szerepel, egyrészt a digitális szolgáltatások a harmadik országokban való piacra jutásával foglalkozik, illetve a digitális akadályokkal. Második pont, a digitális szabályok a fogyasztók érdekeit képviselik, illetve három, a digitális jogok előmozdítása a kereskedelmi megállapodásokban. Erre nagyon sok kolléga fölhívta a figyelmet figyelmet. Volt egy-két olyan téma, amely kiviláglott a különböző módosítókból, kompromisszumos módosítókat ö, alakítottunk ki, ezeket körre, közbeadtuk, és várom az árnyék jelentős tevé ülést. Egy-két fő témát villantanék föl. Jó pár módosító foglalkozik az igazságos verseny kérdésével. Ez általánoságban is nagyon fontos, de az új ö, protekcionizmus formák elleni harc szempontjából is nagyon fontos, illetve a piaci domina, dominancia túlzott eseteivel is ö, szembeszállhat. Aztán a vámeljárások szintén kihívást jelentenek a digitális gazdaság területén, különösen a elektronikus kereskedelmi kapcsolatokban. Aztán jó pár olyan módosító van, amely a digitalizációval foglalkozik a fejlesztés területén, illetve a digitális kereskedelem a digitális szakadékot kell, hogy áthidalja, és nem erősítenie kell azt. Aztán az internetsemlegesség fontossága a digitális kereskedelemben és a fejlesztésben, nagyon sokan rámutattak arra, hogy a digitális infrastruktúrába való beruházás kéz a kézben kell, hogy járjon az internet semlegesség hangsúlyozásával, tehát mindenki hozzá kell, hogy férjen az internethez minden egyes pillanatban. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek a KKV-kkal foglalkoznak, hiszen ezek a növekedés motorjai nem csak az offline, hanem a digitális gazdaság esetében is. Aztán végül jó pár olyan módosító volt, amely a digitalizáció és a munkahelyek kérdését taglalta, ez is nagyon fontos, és meghaladja a jelentés határait. E, kérhetem azt, hogy figyeljenek rám a képviselők, Heidi, ne haragudj, de a, nagyon erős az akusztika itt a teremben, és nem tudok koncentrálni, ha beszélgetsz. Aztán van még egy téma, mely rendkívül fontos, különösen az elheti hírek fényében, hogyha megnézzük, hogy a tech cégek hogyan is próbálják elrejteni bevételeiket, gondolok itt a Paradise Papers-re, meg kell néznünk a profit shifting és az adó elkerülés problémáját. Természetesen nem mindenben értettünk egyet, voltak különbségek véleményeinkben, ezeket még összhangba kell hozni. Az egyik például a szellemi tulajdonjogok védelmének megfelelő szintje kérdéses, illetve hogy ebben milyen szerepet töltenek be a kereskedelmi megállapodások. Az akta keretében is beszéltünk már ezekről a kérdésekről, ahol a kézzelfogható termékek, illetve a digitális termékek védelméről élénk vitát folytattunk. Aztán akkor foglalkoztunk a gyógyszerekhez való hozzáféréssel, és egyértelműen különbséget kell tenni a kézzelfogható termékek, illetve a digitális tartalom, illetve a digitális termékek között. Ezeket nem szabad összezavarni. Aztán van még egy olyan elem, ahol némi ellentmondás van, ez pedig a köztes felelősség védelem, a a kereskedelmi megállapodásokban. Vannak olyanok, akik aggódnak emiatt, tehát például a nagy tech cégeknek a szerzői jogvédelemmel kapcsolatban hogy milyen jogokat biztosítunk, emiatt sokan aggódnak, gondolok itt a Facebookra és más ilyen közösségi médiára, de fölmerül a véleményformálás szabadsága is. Ah, remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel megoldjuk majd az ellentmondásos kérdéseket. Aztán a digitális kereskedelem Európai Uniós stratégia szempontjából a határon átnyúló adatáramlás nagyon fontos, jó pár módosító született ebben a témában, összességében álláspontot kell kialakítani, ez a konszenzus. Meg kell nézni, hogy az EU a protekcionizmussal hogyan birkózzon meg. Aztán a kereskedelmi megállapodások hogyan befolyásolják ezt a kérdést. Aztán a magánélethez való jog. Általánosságban egyensúlyt kell kialakítani, tehát nagyon fontos az adatáramlás, de nagyon fontos a magánélethez való jog, és ezt nem szabad veszélyeztetni a kereskedelmi megállapodásokban. Várom a közös munkát, remélem, hogy egy erős, jó jelentést tudunk létrehozni, és majd november 23-ára tető alá hozzuk, a bizottság számára pedig erős jelzést adunk, hogy valóban egy Európai Uniós stratégiát kell létrehozni, amely megbírkózik ezekkel a kérdésekkel. So... Valóban itt az ideje mindennek. A néppárt árnyék előadója Winkler úr fog átvenni a hiányzó helyét. Yeah. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, az előadónak is köszönöm a munkáját. Nem, Vivian Redding, mondandóját felolvasom. So the world is going digital, trade rules need to catch up. A digitális kereskedelmi szabályoknak uh, helyre kell állítaniuk az bizalmat a piacon, azt hiszem legtöbben egyetértünk uh, ez ügyben. a négy legfontosabb prioritás a néppárt számára, fogyasztói jogok. Jó irányban mutat a jelentés, de mégis több eredményt lehetne elérni, például a hálózatsemlegesség, elektronikus kereskedelem, spammelés, geoblokkolás és roaming ügyben. A másik szellemi tulajdonjogok, a tudás, gazdaság devizájáról beszélünk. Azt hiszem, hogy a WTO srip és a VIPO internet megállapodása kell itt mindenképpen utalni. A harmadik, az internet szolgáltatók felelőssége az európai Unió szabályai szerint monitoring, általános monitoring egyes platformokon nem működik, mégis ebből a jelentésből ki kell ezt hagyni, már csak azért is, mert az INTA hatáskörén túlmutat ez. A negyedik és talán a legfontosabb Redding asszony számára adatvédelem és adatmozgás úgy érezzük, hogy mindkettőre szükség van, és a kereskedelmi megállapodásokban olyan szabályokra van szükség, amelyek az adatvédelmet garantálják, ugyanakkor teljesen elutasítják az adatprotekcionizmust az eh, néppárti kollégáim többség egyetért velem, a zöldek, a szocialisták, illetve a LIBE, az ITRE véleményező szakbizottság eh, által javasolt horizontális kivétel lehetővé teszi a személyes adatok védelmét, a GATS 14 alapján, de ezen túlmutatóan is. Általában a népert úgy írja, hogy a digitalizáció és globalizáció a saját képünkre kell alakítani, hiszen ez a növekedés motorja, ugyanakkor aggodalom is okot ad, hiszen új problémákat vet fel, az indokolatlan akadályok, amelyek az európai cégeknek szembe kell nézni, a bizottságnak ez ügyben valamit tenni kell, hiszen teljesen jogosak ezek az aggályok. Köszönöm, hogy felolvastam. Köszönjük Winkler úrnak a felolvasást. Karin Kaszlen a szocialisták nevében. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a kompromisszumokat, amiket eddig elértünk, jó irányba haladunk. Persze van egy pár módosítás, amit szeretnénk elérni. Ahogy tudjuk, a digitális kereskedelem esélyeket teremt, de kockázatokat is rejteget. Fontos persze, hogy a kormányok intézkedéseket foganatosítsanak, hogy a negatív következményeket tompítsák, ugyanakkor az új fejleményekkel kap szemben fel ö, fegyverkezzenek. A digitális szakadékról beszélünk, fontos ezt megszüntetni, és jó, hogy az erre irányuló követés megjelenik a kompromisszumokban. De a digitális szakadék kapcsán említeném, hogy ez nem csupán fejlődő országok és fejlett országok között létezik, hanem a fejlett országokon belül is, és a kompromisszumokban ennek is tükröződnie kellene. Egy következő pont a közvetítői felelősségnél a javaslatunk bekerült a szövegbe, de erről még, ezt még átdolgozzuk, és erről beszélünk. Aztán egy különösen fontos téma volt számunkra a KKV-k, a mikrovállalatok és a startupok. Ezek hátrányos helyzetben vannak, hogyha piaci hozzáférést kapnak. Nem akarjuk ezt fair, versenyt akarunk, ezért fontos, hogy számukra is végre, végrehajtható szabályokat vezessünk be. Ezek jelenjenek meg a kompromisszumokban is. A javaslatunkat a jelentéstevő elfogadta, tehát ez is rendben van. Az adóztatás kapcsán Sarka asszony említette, ez egy fontos téma, téma a kereskedelmi megállapodásokban. Követelésünk az, hogy az adókat ott kell leróni, ahol a nyeresség keletkezik. Ez még hiányzik nekünk a kompromisszumokból, és a mm, Paradise Paperekre utalnék, tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma, fontos, hogy ezzel erőteljesebben foglalkozzunk. Fontos lenne az is, hogy az adóztatást ne csupán a preambulumokban, hanem saját bekezdésben említsük. Egy saját záradékra lenne szükség a felelősség teljes magatartásról az adóztatás területén, de sajnos emellett még nem sikerült többséget kialakítani. Az adatvédelem kapcsán elmondanám, hogy valamennyünk számára világos, hogy az, adó, az adatvédelem nagyon fontos, erről nem lehet tárgyalni. Felrendszerre van szükség, egyfajta egyensúlyra, az adat áramlás, között, ugyanakkor a magas szintű adatvédelmi sztenderdek betartatása között, és ezt világosan kifejezésre kell juttatni. További témák, amelyek sajnos nem találhatóak meg a kompromisszumokban az SZND számára, ilyen a nők helyzetének erősítése a digitális gazdaságban, vagy a munkaerőpiac változása, illetve a kihatás a foglalkoztatási viszonyokra, a fogyasztóvédelem szintén fontos téma számunkra, és sajnos nincs ez eléggé megjelenítve a szövegben, és a digitális kereskedelem téma is fontos. Aztán egy másik fontos téma, hogy az adatvédelem nem tartozhat az ICS hatája alá, és ezért kérem, hogy a kollégák e tekintetben támogassanak minket. Jövő héten lesz az árnyék jelentéstevői találkozó, ott még beszéltünk ezekről a dolgokról. Örülök a jó együttműködésnek, és biztos vagyok benne, hogy kiegyensúlyozott jelentést tudunk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Helmut Scholz nincs jelen. Uh, thank you, President. I have, uh, Köszönöm, elnök úr. Az elnékelőadónk nevében, Emma McClarkin nevében hadd mondjak el pár dolgot. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen kiváló munkát végzett az előadó és az elnékelőadók. Azt hiszem általános a mm, vélemény, hogy mennyire fontos a növekedés, a munkahelyteremtés, illetve a jövőben innováció szempontjából ez a munka, amit itt végzünk. A frakciónk éppen ezért üdvözli a pozitív hozzáállást, az aránytalan szabályozási és nem szabályozási korlátozásokat csökkenteni kell. Három megjegyzés. A szellemi tulajdonjog védelem tekintetében meggyőződésünk, hogy a kereskedelem politikának itt fontos szerepe lehet. Ehhez azonban egy kiszámítható és megbízható szellemi védelmi rendszer képítésére van szükség. A második KKV-k. Tudjuk, hogy a digitális kereskedelem egyre fontosabbá válik a kis és középvállalkozások számára egyetértünk azokkal a kollégákkal, akik olyan irányú módosítókat nyújtottak be, amelyek értelmében kis és középvállalkozások sajátos érdekeit kell védeni. Gondolunk itt például a vámeljárás rendre, hiszen ez mindenkinek az előnyét szolgálna, hogyha ez egyszerűsödne. A közvetítők, illetve az internet felelősség tekintetében főként a kis platformok esetében minden egyes tartalom darabon nem lehetne végigmenni, ez így meggátolná a platformok növekedését, megfojtaná az innovációt, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az online jog, jogszabályok semmiképp se akadályozzák a növekedést, és egy globális norma keret tekintetében működjenek. Az Európai Unió joga a, a, a dinamikusan fejlődő dolog, úgy gondoljuk, hogy ha kőbevésnénk bizonyos szabályokat, akkor a jövőben nem tudnánk reagálni az új fejleményekre. Annyit szerettem volna Emma McClarkin ECRS árnyékeladó nevében elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük Gill úrnak. Heidi Hautal következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Hát, köszönetet mondanék én is az előadónak. Egy-két rövid gondolatot. Alapvetően konszenzus van kialakulóban, főként adatvédelem ügyében. A 13-as számot viselő kompromisszum Lange úr és Reding asszony közös megfogalmazása benne állt annak a résznek a helyét, amely szerint feltéve, hogy ezt a rendelkezést úgy alkalmazzák, hogy ez önkényes diszkriminációt nem jelentene. Eh, a közös módosítás azt mondja, hogy az egyetlen feltétel az, hogy nem szabad, hogy az legyen a cél, hogy eh, a személyes adatok védelmén kívül más okból korlátozzák az adat áramlást. Szerintem ez sokkal jobb megfogalmazás, ezt én támogatom. Edekveszi döntések szerintem nagyon fontosak, ez a 11-es kompromisszumban nagyon jól megjelenik. Valószínűleg törölni kellene a legut utolsó részét a tízes kompromisszumnak, amely emlékeztet arra, hogy az előközi döntések nem garantálják a személyes adatok átadását a harmadik ország felé, illetve nem garantálják a nem személyes adatok átadását. Szerintem az előkveszi döntéseket ez felvizezze. Ami az adat, ez volt az adatvédelem, aztán szeretném még a szöveget azzal a szemmel is végig tekinteni, hogy ugye a szerzői jogi irányelvről folynak a tárgyalások. Fontos, hogy ez a jelentés ne menjen elébe a dolgoknak, hiszen az adat védelmi irányelv azt hiszem egy csomó dologgal jobban tud majd foglalkozni végezetül. Egyetértek a profit shifting és adóügyi megfogalmazása, ez igen komoly kihívást jelenthet számunkra, mivel valamit kezdenünk kell, szerintem nem preambulum bekezdés, hanem külön fejez, bekezdést érdemel. Köszönjük. Kína úr a bizottság nevében parancsolja. Thank you, uh... Köszönöm szépen. És hogyha megengedik, akkor egy-két szót szólnék a jelenlegi jelentésről, de ezen kívül visszatérnék az előző napi rendi pontra, a Püri asszony jelentésére. Tehát először is a bizottság üdvözli az Európai Parlament munkáját a digitális kereskedelem területén, különösen üdvözli a digitális kereskedelmi stratégiára vonatkozó jelentést. Erről már az Intában két észben is beszéltünk, akkor elmondtuk előzetes megjegyzéseinket. Illetve elmondtuk azt is, hogy általánosságban támogatjuk ezt a munkát. Várjuk a végleges verziót, illetve azt, hogy ezt megbeszéljük, amikor majd a módosítókról szóló szavazás után a jelentés elfogadásra kerül. Visszatérve az előző vitára, hogyha megengedik, nagyon röviden, volt egy-két dolog, amelyet, amit szerettem volna megemlíteni. Bevezetésképpen amikor az európai parlament egy ilyen tanulmányt kér, akkor azt javasolnám, hogy a szerzőknek említsék meg, hogy örülnénk akkor, hogyha örülnénk annak, hogy a bizottsággal felvegyék a kapcsolatot. Tehát szeretném elmondani, hogy van egy ilyen meghívásunk, egy ilyen kérésünk. Aztán szeretném elmondani, hogy a jelentés azt a benyomást kelti, hogy a TTP és az USA megközelítés a benchmark, ez a standard, hogy ez a legambiciózusabb lehetőség, hogyha megnézzük a Japánnal való megállapodásunkat, vagy a digitális kereskedelmi fejezet Mexikó vagy Indonézi, Indonézia megállapodás keretében, akkor azt látjuk, hogy itt már sokkal finomabb hangolást tapasztalunk, sokkal tovább lépünk a TTP határain túl, gondolok itt az elektronikus aláírás elfogadásán, az elektronikus szolgáltatások, a fogyasztóvédelem, a spam, stb. Tehát azt gondolom, hogy itt eléggé ambiciózusak vagyunk. Valóban az adatáramlás tekintetében késlekedik a bizottság. A jelentésben, illetve a prezentációban a hármas számú ajánlást kiemelte a szerző, és valóban az adatvédelem és az adatprotekcionizmus között meg kell húzni a határt az adat áramlásra vonatkozóan kitételeket kell megfogalmazni, tehát előírásokat a kereskedelmi megállapodásokban. De van még valami, ami nagyon fontos, ez pedig az, ami benne van a bizottsági stratégiában, amely a globalizált világban a személyes adatok védelmével foglalkozik. Ebben a bizottsági stratégiában hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy offenszív megközelítést alkalmazunk, az, a megfelelő döntéseket ki kell alakítani a partnereinkkel. Sajnos a bizottsági anyagra nem utalt a szerző, az adequacy döntések benne kell, hogy legyenek a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban. Ezt nagyon fontosnak gondoljuk. Tehát valóban több csatornát mozgatunk egyszerre, de a WTO-n kívül, amely ugye most Buenos Aires előtt nem igazán fényesen fest, más területeket is alkalmazni kell a megfelelősi határozatok előremozításának érdekében. Köszönöm, mondja az elnök. Mindenki hallotta, amit mondott. Ami azonban Mexikót és Japánt illeti, szeretném, hogyha rendelkezésünkre bocsátaná az ajánlást vagy a javaslatot. Uh, Különben senkinek fogalma se lesz arról, hogy miről, miről is szól ez a javaslat. Tessék! In line with the... Köszönöm szépen. Malmström asszony egyértelműen jelezte, hogy mi a stratégiánk ennek megfelelő javaslatokat teszünk majd le az asztalra. So everybody has a possibility to have a look online on that. Online ezt mindenki megnézheti. Fráke asszony lezárhatja. Köszönöm szépen. Uh, gotten a good indication. Én köszönöm az árnyék előadóktól meghallgathattuk, hogy mik a, a prioritásaik majd ezeket alkalmattán részletesen is átrághatjuk. Egy-két dolgot végezetül zárásképpen hadd mondjak el, meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami hatályon belül van, és mi az, ami hatályon kívül esik. Többen olyan elemeket is javasoltak, amelyek hát szigorúan véve nem biztos, hogy ennek a hatája alá tartoznak. Különbséget kell tennünk az európai jogszabályok, szerzői tulajdonjogok, szerzői jog, szellemi tulajdonjogok, szerzői jogok, adatvédelem. Ez az egyik dolog, és ezt hogyan tudjuk a kereskedő megállapodásokban érvényesíteni. Én egyáltalán nem azt javaslom, vagy nem azt mondom, hogy a kereskedő megállapodásokon keresztül kellene az uniós jogon változtatni. Nem ezt mondom. Ugyanakkor szerintem ambíciózusan kellene megalapítanunk az normáinkat, és ezeket a digitális kereskedelmi stratégiában több két kétoldalú és szélesebb körű alkalmazás során komolyan kell venni. Alapvetően így közelítek ez a kérdéshez. Have, uh, an urgent situation. Azt hiszem, hogy nagyon sürgős kérdések ezek, meg kell vizsgálnunk, hogy E, merre feledne ha, dolg, ha, haladnak a dolgok a világban. A New York Times tegnap egy hosszas cikkben beszél arról, hogy Kína szeretné a kereskedelmi szabályokat e, dominánsan meghatározni, ne legyünk naivak. Ha mi, nem a szabály, mi a szabályokat elfogadjuk és nem csináljuk, Azért, mert e, a tökéletes, a jó ellensége, akkor öngolt lövünk. Tudom, hogy nehéz megtalálni az arany középutat, és nem azt mondom, hogy az európai elvek nem fontosak, de hogy miért van szükség ezekre a szabályokra, és hogy bizonyos elvek tekintetében merre tartanak a versenytársaink, akkor bizony ezt megfelelő kontextusba helyezve talán jobban tudjuk értelmezni azt, hogy miért és milyen sürgősen van erre szükség. Ezt remélem majd az árnyékelődők sárlátják. Köszönjük szépen, hogy a Skáke asszony Mária Egyeszkáke említette, november Mi? Foreign Affairs Committee. Hát november végén szavazunk erről. Természetesen a külügyi bizottság Kínával és Amerikával kapcsolatos jelentéseket készít. Két fontos kereskedni partnerünkről van szó. Mi megállapodtunk a külügyi bizottsággal abban vagy arról, hogy mi is véleményt készítünk, a kereskedelemre vonatkozó részt mi írjuk. Az 54-es házszabály értelmében mi leszünk a saját részünkről ezekért felelős. Ebbe az AFET nem tud majd úgymond belepiszkálni. Szerintem ez fontos. Ezek közül az első az EU-Kína kapcsolatokról szól ebben az esetben. Persze Winkler úr az állandó jelentéstől, akinek rögtön meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nem hiszem, hogy ennek az EU Kína kereskedelmi kapcsolatoknak a jelentőségét eléggé lehet hangsúlyozni. A második legnagyobb kereskedelmi partnerünkről van szó, Amerika az első, és ez fordítva is igaz, mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi második legnagyobb exportpiac, mi vagyunk az első számú importpiac, egy napi 1 milliárd euróról beszélünk. Ez fontos az EU számára, és ugyanígy a kínaiak számára is. Az Európai Bizottság beslései szerint egy milliárdnyi kereskedelem volumen 15 ezer munkahelyet jelent. Két és fél millió munkahely függ össze az EU kereskedelmi, Kína kereskedelmi kapcsolatoktól. Persze vannak problémák is, a kereskedelmi egyensúly nem elég ahhoz, hogy a kapcsolatainkat megítéljük mégis a kereskedelmi deficit folyamatosan igen magas, ez aggodalomra ad okot. A legnagyobb, ex, legjobban gyorsabban növő exportpiacunk volt Kína, főként a e, áruk tekintetében. Az elmúlt években igencsak lelassult a növekedés, és az import e, sokkal gyorsabban nőtt, főként kivéve tavaly. A szolgáltatások tényleg már valamivel rózsásabb a helyzet. Az európai cégek, akik jelen vannak Kínában, ők fontos szereplői az európai gazdaságnak, de akkor vannak a gasztójeleket tekintetben is, pozíciós papírjukban az európai cégek komoly ö, problémákat vetettek fel. Például bizonyos területeken az európai cégeknek nem teszik lehetővé, hogy bármiféle szerepet játszanak, vagy csak nagyon korlátozottan. Van, hogy kitiltják őket teljesen. Az európai cégek 55%-a úgy érzi, hogy hátrányosan kezelik őket ja, a kínai cégekhez képest a működő tőke Európából Kínába történő áramlása folyamatosan csökken, az ellenkező irányba exponenciális mértékben emelkedett az FDI mozgás. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy 2013-ban indultak meg az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Igen, nem mérsékelt eredményeket értünk el e tekintetben. A piaci hozzáférés és az egyenlő elbánásmód elve <clears throat> kell, hogy meghatározza a tárgyalásokat. Ugyanakkor az európai piac szinte teljesen nyitott a kínai cégek előtt, nem akadályozzuk a befektetéseiket úgy, mint ahogy azt ők teszik az európai cégekkel szemben egyre nagyobb mértéket üt meg a kínai befektetések szintjeit Európában. Ez mindenkinek előnyös is lehet. Szükségünk van beruházásokra itt Európában, de Kínának szüksége van az európai befektetésekre. A kínai túlkapacitás, illetve a Made in China 2025 kezdeményezés modernizálná a kínai part, ez is eh, bizony problémákat jelenthet. Vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy az európai cégek hogyan tudnak a jövőbeli kihívásokra reagálni. EU e Azt hiszem, hogy olyan kiegyensúlyozott eszközökre van szükség, amely a leg, az infrastruktúra és a biztonság terén főként a legproblémásabb területeket megoldhatják. Több tagállam Európában két oldalú megoldásokat keres, az európai növekedés és munkateremtés kulcsa pedig az, hogy az európai versenyképesség megmaradjon, ehhez kínai befektetésekre is szükség van. Egy új együttműködési platform lehetősége van, elképesztő dimenziókat ölt a Belt and Road kezdeményezés, ugyanakkor maga az egész nem valami átlátható, nem világos például, hogy lehetséges az uniós cégek számára, hogy pályázzanak ezekre a tenderekre, illetve hogy a projekteket hogyan fogják odaítelni. A fenntartható fejlődés helyi nemzetközi közbeszerzési szabályok tiszteletben tartását várjuk és kérjük. A szellemi tulajdonjogvédelem, a, szorosan összefügg a piaci hozzáféréshez, a Kínában működő európai kereskedelmi kamara szerint a tisztességes verseny megteremtéséhez a jogállamiságot kell biztosítani. Különleges szellemi tulajdonjog szabályokra van szükség, ugyanakkor ez az európai cégeket közvetlenül érinti, és nem teszi lehetővé, hogy az európai, gaz, európai cégek a kínai gazdaságfejlesztésben részlenek. A kínai hatóságok más fontos kezdeményezéseket is tesznek, amelyek az üzleti hát- is one of such examples using big data to track, evaluate and steer the behavior of companies. Initiatives such as this should be the... Az ilyen kezdeményezéseket alaposan végig kell gondolnunk, mert előfordulhat, hogy nagyon komoly ellentmondásba hozzák az adatvédelmet a, a cégek és az emberek szempontjából. A kiberbiztonsági törvény ez évben lépett életbe. Ez olyan szabályozói akadály, amely mind a kínai, mind a külföldi cégeket gátolják pozitív megjegyzésekkel zárnám hozzászólásomat. A nemzetközi együttműködés terén eh, kooperatívak kínai partnereink, itt van például az éghajlatváltozás elleni harc, a szabadkereskedelem kiterjesztése, miközben eh, sok eh, globális szereplő a protekcionizmus felé hajlik. Nagyobb mértékben integrálni kell a döntéshozatali folyamatokba Kínát, hiszen globális szereplő Kína. Arra van szükség, hogy szabályokon alapuló együttműködés eh, az alapvető értékeinket tiszteletben tartsa. A multilaterális együttműködés a WTO-n belül nagyon sok kihívást rejteget. Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak nagyobb mértékben ki kell tartani a multilateralizmus, a nyíltság, illetve a szabály alapú eh, együttműködés mellett. Végül meglepő, hogy ilyen rövid idő alatt Kína eh, ilyen globális szereplővé vált, így is kell őt kezelnünk, be kell vonnunk az együttműködésbe, a döntéshozatalba, hogy valóban a jogállamiság és a szabályok szerint működjön a kereskedelem. Persze a kereskedelmi viszonyainkban lesznek problémák, mindig is, de óriási lehetőségek lejjenek ebben, ezt nem szabad elszalasztani, ezért építő jellegű dialógusra van szükség, megoldásra kell törekedni, ugyanakkor pozitív napirendet kell e, mindenképpen előmozdítanunk. Köszönöm, hogy felolvashattam ezt, elnök úr, köszönjük Winkler úr a felolvasást. Um, I see none of our shadows. Nem látom az árnyék jelentéstevőket. Úgyhogy a többi képviselőnek adom meg a szót. Jaj, bocsánat, pillanat, Szádi úr. Thank you again, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az jelentéstevő nevében szólnék, illetve saját megjegyzéseimet is elmondanám. Ma reggel olvastam az újságban, hogy az kínai elnök és Trump úr 250 milliárd dolláros szerződést hoztak tető alá. Nos, azt hiszem, hogy ez ismét bizonyíték az asszertív kínai hozzáállásra, hogy hogyan gondolkodnak a globális gazdaságról. májusban több mint 130 ország lét, részvételével egy fórumot rendezett, Kína egy kereskedelmi fórumot. Ezek lépések ugyanazon az úton. Kína globálisan erősödik, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak minden oka megvan arra, hogy jelentős szerepet vállaljon ebben erős és kiszámítható partnerségre van szükség az EU és Kína között. Még mindig olyan helyzetben vagyunk, hogy nincs jelentős kereskedelmi szerződés vagy megállapodás az, az EU és Kína között, bár ugye a kereskedelmi forgalom erős, jól meghatározott mandátumra van szükség, és ahogyan elmondtam, illetve ahogyan elhangzott kollégánktól, Winkler úrtól, az európai beruházók még mindig nagyon sok akadályjal kell, hogy megbirkózzanak a kínai piacra jutás terén, és a külföldi tőkebefektetés Kínában csökken, ugyanakkor a kínai befektetők könnyen hozzáférnek az Európai Unió piacához, hát itt egyensúlyt kell kialakítani. Ugyanez vonatkozik a kínai piacon a vállalkozásaink működésére. Jelentős az állami beruházás, vagy részben állami tulajdonban lévő vállalkozások szerepe, ezzel is foglalkoznunk kell. És hogyha visszatérünk erre a potenciális megállapodásra, szerintem három dologra kellene összpontosítani. Először is jobb feltételeket kell biztosítani a kínai piachoz való hozzáféréshez az Európai Uniós beruházók számára garanciákat kell kialakítani, és védelmet kell biztosítani az igazságtalan bánásmód, vagy a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlat esetében, beruházások kapcsán. Aztán másodszor, másodszorban oda kell figyelni a diszkrimináció ellenességre, mint alapelv. Address, uh, of, uh... Illetve a szabályozási környezetre kell odafigyelni, hogy ez versenyképes legyen, egymással összhangban legyen, és megfeleljen a nemzetközi szabályoknak is. Egy érdekes helyzetben találtuk magunkat nem régiben, hiszen egyrészt minden kereskedelmi és beruházási kapcsolatot támogatunk Kínával, másrészt azonban új szabályokat vezetünk be, amelyek az iparágainkat védik, illetve az európai gazdaság bizonyos részeit, a nem igazságos gyakorlatokkal szemben, például a dömpinggel szemben, és erről fogunk szavazni jövő héten a plenárison, plenárison is. Fölmerül tehát a, egy kérdés a bizottság felé, amelyre konkrét választ várok, hogy hogyan is állunk a jelenlegi VTO panel kapcsán, illetve mikorra számíthatunk eredményre, és mi a helyzet azzal, hogyha, ez, hogyha nem lesz pozitív az eredmény. Tudjuk, hogy Kína támad, és ehhez joga is van. Hiszen nem hagytuk jóvá a piacgazdasági státuszát Kínának tavaly decemberben. Tehát azt hiszem, hogy jó lenne tudni, hogy most milyen lehetőségekkel kell számolnunk, mire milyen eredményt várnak. És végül, de nem utolsó sorban volt egy beruházási screening, egy átvizsgálás, és azt hiszem, hogy garanciát kell kérnünk arra, hogy ez az átvizsgálás megfelelő szintű lesz, és nem, lett, nem lesz túlzott, valamint nem nem kerül ellentmondásba a nemzeti jogszolgáltatással. Köszönöm. Oui, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Alicia Moszka aki foglalkozik a frakciónk részéről ezzel a dossziéval, felolvasom a hozzászólását hatalmas örömmel bizonyos pozitív vonások ellen a bizot, ellenére a bizottság jelentésében, ugye a Kínával kapcsolatos megállapodásra utalva nem szabad ö, szem elől tévesztenünk, hogy ugye itt nagy problémák vannak a beruházók kezelése kapcsán, ez nem meglepő számunkra, a kínai beruházók profitálnak az európai egységes piac megnyitásából, ö, egyenlő versenyfeltételek már dolgoznak, ugyanakkor az Európai Kamara Kínában arról számol be, hogy az európai beruházók helyzete Kínában évről évre romlik. A Kína, Kína ilyen feltételek mellett miért is akarna olyan megállapodást kötni, amely egy előfeltételeket biztosít az európaiaknak és a kínaiaknak. Jelenleg az európai politika pozitív ösztönzőkön alapul, ez nem működött kínai partnereinkkel, ők általában tranzakcionálisabb megközelítést alkalmaznak. Hogy a kölcsönösséget elérjük, vonjuk le a tanulságokat ebből zsákutcából, és használjuk azokat az eszközöket, amelyekkel rendelkezünk ösztönzőként, és Moszkva idézve, a botot kell inkább használnunk, nem pedig a répet, a csalogató eszközöket. Itt van például a beruházások szűrése. Európának szüksége van beruházókra, de nem mindenáron. A harmadik országok nagyon ellenséges árakat alkalmaznak, és ez a politikai egységünket is megtörheti Kína ö, ö, agresszív politikát alkalmaz a tekintetben, és ö, a kölcsönség eszköze a közbeszerzési piacon. Nézzük meg a jelenlegi dinamikákat. Egy új antidömping módszertant kell alkalmazni, a külföldi beruházókat meg kell szűrni, hogy a közbeszerzési piacon egyfajta kölcsönségi kompromisszumot találjunk. A kölcsönségi elvetartását kérjük, az EU-s munkavállalók nem szenvedhetik el a totális konkurenciát az európai piacon, ugyanakkor nem ö, rendelkeznek hozzáférésre a harmadik országok piacaira. Aztán ott vannak a kereskedelmi védelmi eszközök, üdvözöljük az új antidumping módszertant. Most már ugyanilyen ilyen erőfeszítéseket kell alkalmazni, hogy modernizáljuk ezeket az eszközöket, ugyanis ez, az, ez a rendszer lehetővé teszi, hogy hatékony eszközökkel szerelkezzünk fel az új módszertan keretében, és az utolsó téma a Moszkvasszony részéről, amelyről eddig nem beszéltünk a vitában, és üdvözlöm a bölcsességét. Tajvan említi végezetül, Kína egységes politikánk révén Tajvannal kapcsolatosan is dolgoznunk kell. Különböző állásfoglalásokat fogadtunk el, várjuk az azonnali tárgyások megnyitását Tajvannal, a kereskedelm mindenkinek közleményében a bizottság ugyanerre a következtetésre jutott. Ennek ellenére a tárgyalások megkezdésének felvétel Tajvannal egy hasonló megállapodás megkötése, mint a kontinentális Kínával. Hiányzik itt Peking részéről az ambíció, ugyanakkor fel kell szólítanunk a bizottságot, hogy kezdje meg, mert most rögtön a tárgyalásokat Tajvannal. Nem vagyok Tajvan specialista, ez ugye Moszkva asszony észrevétele, teljes mértékben egyetértek ezzel a végkövetkeztetéssel. Kína továbbra is versenytorzuló praktikák, torzító praktikákat alkalmaz, agresszív kereskedelempolitikát folytatva, meg akarja osztani Európát, hogy uralkodhasson rajta, és nem akarja megnyitni piacait az európaiak előtt, hermetikusan lezárja a piacait, tehát a végkövetkeztetés, amivel mindannyian egyetértünk a frakciónkban, a kölcsönösségi eszközökre igencsak szükség van, fel kell lépni a dömping ellen, védeni kell magunkat az ellenséges beruházások ellen, és az európai vállalatoknak privilegizált ö, ö, hozzáférést kell adni az egységes piacra. Köszönöm Moszka asszony nevében. Elnök, köszönöm Morel úr ezt a remek felolvasást, és köszönjük Moszka asszonynak is. Then I will give the floor to the Commission, Ms. Valle Lagares. Where are you? Ah, over there. I'm here. Good morning. Thank you very much. Well, I don't have very much to say because I think... Bizottság kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nem sok mindennel tudom kiegészíteni az elhangzottakat. Of our relationship with China. Hiszen a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők nagyon jó munkát végeztek, Értem Moszka képviselő ö, aggájait. Volt egy tavalyi közös közlemény, azóta már mm, keményebb hangot ütünk meg Kínával kapcsolatban, és azt hiszem, hogy a tárgyalások síkján maradunk, előrelépünk, hogyha nem is olyan gyorsan, mint szeretnénk. De ez nem is meglepő, hiszen nagyon sok mindent kérünk egyszerre, nagyon sok aggályt próbálunk orvosolni, gondolok itt a piaci hozzáféréshez, az e- egyenlő játékszabályokhoz, a szabályozási környezet, stb. Nem olyan gyorsan haladunk, mint szeretnénk, de azért láttunk megfelelő lépéseket a kínai oldalról, és mi a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy előre lépjünk, hiszen a cégeink, illetve Kína is azt kéri, hogy lépjünk előre, ez nagyon fontos. A két oldalú kapcsolatokban nagyon sok olyan dolog van, amely egyáltalán nem könnyű. A kiberbiztonsági kérdések többek között különböző szinten dolgozunk, megpróbáljuk ezeket orvosolni, és inkább politikai szintéren bevonni Kínát, megnézni azt, hogy a jelenlegi szabályok mennyiben teszik lehetővé, hogy orvosoljuk az agályokat. Még egy üzenet a mi oldalunkról. Nagyon nehéz Kína esetében megfelelő hatást kifejteni. Valóban a bot és a répa egyensúlyát próbáljuk valahogy kialakítani. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy, egyöntetűen lépjünk fel, egységes legyen az üzenetünk, és következetesen mindig ugyanazt mondjuk, hiszen hogyha a belső megosztottságot mutatunk, akkor ezzel az álláspontunkat nagyon nagy mértékben gyengítjük, úgyhogy remélem, hogy valóban egységesen tudunk felépni, és számítok az Európai Parlamentre. Köszönöm. Is uh, the best way to act globally, I guess. Mr. Winkler. Winkler úr, lezárná ezt a fontos vitát? Először is elnök úr, a litigation ügyben, tehát a pereskedés ügyben nem hallottam választ, akkor erre kapcs- ezzel kapcsolatban nincsen semmi válasz? Hát folyamatban lévő ügyekről beszélünk, egyelőre nem látszik a közeljövőben megoldás, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a VTO kötelezettségeinknek eleget teszünk, és ennek felel meg a javaslatunk is. Mi ehhez ragaszkodunk, de többet nem mondhatok, eh, mert egész egyszerűen ez egy nagyon hosszú folyamat. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek. Fontos dolgok hangzottak el. Három következtetést tudnék levonni. Persze még dolgozunk majd ezen a dokumentumon, ezen a jelentésen, és megpróbálom the positions that uh, various groups, uh, a különböző frakciók véleményét beépíteni. Három megjegyzésem van először is. A dömping ellenes módszertan, illetve rendelet kapcsán meggyőződésem, hogy az uniós ipar támogatása nem egyenlő a protekcionizmussal. Támogatunk és segítenünk kell az európai ipart, és megvannak erre az eszközeink is. A dividet impera, oszd meg és uralkodj régi, jól bevált taktika, nem most először és nem is utoljára látjuk ezt. Az Európai Bizottságnak egység, igaza van, egységesnek kell lennünk, de milyen vonalak mentén az egység alapját mi adja. Nos, mindenkinek az érdekeit kell, hogy szolgálja ez, beleértve az európai ipart. Harmadik megjegyzésem, igen, Tajvánról beszélnünk kell, mindenki tudja, hogy ez mennyire fontos. Állásfoglalást elfogadtuk ez ügyben. együtt kell eldöntenünk, hogy a Tájban ügyben eh, hogyan tovább. Erről együtt kell döntenünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Winkler úrnak. Konkrét menetrend egyelőre nincsen. de ahogy megállapodunk az AFET-tel, a külügyi szakbizottsággal, azonnal kommunikáljuk az új menetrendet, vagy a menetrendet önök felé. Ezzel a 13-as napi rendi pontot lezártnak tekinthetjük, és ugrunk a 14-es számot viselő napi rendi pontra. Hasonló téma ez. Most az első alkalom ez arra, hogy politikai és kereskedelmi kérdésekről egy jelentést készítsünk. Kína után most Amerika kerül terítékre. Mivel én vagyok ennek az állandó előadója, ezért most úgymond sapkát vagy kalapot cserélek, és elnökből átvedlek előadóvá, és németül folytatom ezért. Egy rövid bevezetőt szeretnék tartani. Ez a a legfontosabb kereskedelmi partnerünk és központi politikai partnerünk is, ezért fontos a gazdasági kapcsolatokat pontosabban megvizsgálni. Van egy jól működő megállapodás az USA-val, ugyanakkor ez nem kiegyensúlyozott egy részről. Van kereskedelmi többlet az USA-val szemben, az USA mindig kritikával illeti ezt a tényt, és el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy az EU-n belül hogyan is kezeljük ezt a helyzetet. Ha megnézzük a kereskedelmi mozgásokat, akkor megállapíthatjuk, hogy a feldolgozott termékeket vagy az értéktartóbb termékeket exportáljuk az USA-ba, az USA-ból pedig gyakrabban érkeznek nyersanyagok, különösen a mezőgazdasági ágazatban az EU-ban, és ezért van ez a ez az egyensúly talanság, ezért keletkezett ez az egyensúlytalansági helyzet. Ennyiben azt hiszem lenne értelme a jobb kereskedelmi kapcsolatokról tárgyalni. A TTIP történetére még igencsak jól emlékszünk, és arra is, hogy mennyire nehéz volt észszerű kapcsolatokat létrehozni, hogy a gépezet tovább fejlődhessék, valószínűleg emlékeznek arra, amikor a piaci hozzáférési lehetőségek javításáról tárgyaltunk egyes területeken, nem csak annyira a VEM tarifák kapcsán, hanem hogy közös szabályokat hozzunk létre sok területen, hogy a kereskedelmet megkönnyítsük. Mint mindannyian tudjuk, az Obama kormányzat alatt egy ilyen megállapodás már nem volt tető alá hozható. A jelenlegi kormányzat al alatt szerintem ez teljes mértékben kizárható, hogy egy ilyen meg elmélyült kereskedelmi kapcsolatokról szóló megállapodást kitárgyalhassunk. Tehát egy olyan szakaszban vagyunk a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, amelyet a bizonytalanság jellemez. Sok területen nincs világos perspektíva azt illetően, hogy az USA-t hogy az USA kereskedelmi kapcsolatai velünk szemben, illetve velünk hogyan lehetne alakítandó tovább a jövőben. Néha egészen meglepő események következnek be, és úgy tűnik, hogy az USA beli kormányzaton belül is, tehát a Fehérház és a kereskedelmi miniszter között, valamint a kereskedelmi megbízott között különböző stratégiai opciók léteznek, forognak, ezért nem lehet pontosan tudni, hogy az Európával szembeni amerikai kereskedelmi stratégia hogyan is néz ki majd a jövőben. Ez tett csak néhány elem, amelyet a legutóbbi időben különösen kritikusan észleltünk itt Európában. Például az USA egyes acél termékekre különleges vámokat vetett ki 22%-os értékben. Azt hiszem, hogy itt nincs igazi indoklása ennek. Az USA a hidegháborús időkből származó régi törvényre hivatkozott, hogy a nemzetközi kötelezettségeit felülvizsgálja. Az acél iparban a 232 vizsgálatot illetően, mely szerint az acél nemzeti érdek részét képezi, és azért kétségbe vonható a nemzetközi kötelezettség ezen a területen, tehát zajlik ez a vizsgálat, eredménye még nem áll rendelkezésre, talán júliusban meg lesz, és akkor különböző politikai cselekvési opciók merülhetnek fel. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság azon a területen, újonnan viták zajlottak a dömpinggel kapcsolatosan Európában, mert ami az olíva termékeket, illetve olíva bogyó importot illeti az USA-ba, ott van továbbra is a konfliktus, hogy a mi részünkről import tilalom van a ö, mesterséges hormon készítményeket tartalmazó marhahúsra. Hát itt valahogyan aktív módon kellene ezt a konfliktust kezelni, illetve megpróbálni kezelni ezen a területen. Ami különösen nyugtalanító, az az, hogy jelenleg nincs közös kereskedelmi stratégia, globális szinten nem tudunk ilyet kialakítani az USA-val. Buenos Airesben lesz ugye a WTO konferencia, volt a WTO konferencia október 24-én, és az USA megbízottja egy álláspontot hozott ott nyilvánosságra, ahol is radikálisan megfogalmazta, hogy az eddig a tárgyalasztalon lévő témákat, illetően a WTO-n belül és a konferencián belül ezeket már nem fogják tárgyalni, mert ezek oly mértékben ellentmondásosak, és ezért az ezzel kapcsolatos célok nem elérhetőek, nem lehet már a fennmaradó napokon ezeket tisztázni, tehát nem foglalkoznak tovább ezekkel, és a WTO konferenciának azt javasolta, hogy tárgyaljon egy lehetséges reformról. Ez nem volt egészen helyes. Ő kifejezetten azt mondotta, Just an exchange. Nem tárgyalás, hanem csere. Reform. Tehát egyfajta eszmecsere a lehetséges reformokról. És ez természetesen egy teljesen más megközelítés, mint amit most itt, mint amiről ma itt határoztunk, amikor a WTO-val kapcsolatos állásfoglalást elfogadtuk. Itt tehát nagy különbségek mutatkoznak a kereskedelmi stratégia kérdéseiben az USA és Európa között. Ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, közös megközelítés csupán a többi nagy kereskedelmi partner viszonylatában mutatkozik, így például Kínát említhetem, különösen a dömping kérdéseiben, vagy a valuta spekuláció, manipuláció kérdéseiben. Itt van egyfajta közös alap, ezt lehet tapasztalni, de nem vagyok biztos abban, hogy ez valóban egy szolid, egy stabil alapot képeze. Tehát ami a kereskedelmi kapcsolatok erősítését, elmétését illet, illetve az erre irányuló megállapodást. Én most nem látom ennek lehetőségét. Az egyetlen, amit látok, az az, hogy fenntartsuk a párbeszédet az USA-val. Ennyi lenne tehát az én bevezetőm, és most kérem az elnyék jelentéstevőket. Elsőként Helmut Scholz következik. Danke Bernd. Köszönöm Bernd. Hát igen, csak elgondolkodtató helyzetben vagyunk, mert ami a jelenleg és jövőbeli kereskedelmi együttműködést illeti az EU és USA között, csatlakozhatom az általán mondottakhoz. Ami a kereskedelmi szempontokat illeti, illetve ezen túlmenően, hogyha megnézzük, hogy az USA külpolitikában mit tesz, egy éve van már a Trump kormányzat. Ugye láttuk Trump elnök ázsiai utazását, különböző országokat keresett hát fel, különböző hangsúlyokat helyezett el ezen utazások során, és ez azt jelenti, hogy Amerika first, ez az elnök megközelítésmód, és a jövőben is ez a megközelítésmód fogja meghatározni az USA kereskedelmi tárgyalásait. Ugyanakkor nem zárom azt sem ki, hogy egy bizonyos időpontban a NAFTA tárgyalások lehetséges lezárása után, a következő év első negyed évében esetleg lehet, hogy az usa majd egy javaslat érkezik, hogy kezdjük újra a megbeszéléseket. És itt egyfajta megközelítést kell kialakítani az EU-USA kereskedelmi stratégiát, illetve a jövőben erre föl kell készülnünk, ugyanis nem lehet a 2016. decemberében befogyasztott TTIP tárgyalásokat egyszerűen újra kezdeni. Az Európai Unió saját politikai, gazdasági fejlődését kell itt szem előtt tartani, amely az elmúlt időben be következett. Sajnos nem tudtam az összes tárgyalási fordulón részt venni Mexikó kapcsán, de Franka úr azt mondta, hogy most ne tegyük függővé ezeket a tárgyalásokat a NAFTA tárgyalások kimenettelétől, ugyanakkor szerintem el kellene gondolkodnunk azon, hogy ugye érdekünk fűződik a lehetséges megállapodáshoz és a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséhez ezzel az országgal, és azt hiszem, hogy ebbe az irányba kellene elmozdulnunk a véleményünkben, illetve a saját álláspontunk kialakítását, illetően az AFET-ban ez már megjelenik az otthoni anyagban, a jelenlegi iparpolitikai, kereskedelempolitikai, gazdaságpolitikai, szociálpolitikai érdekeket szerintem nagyon szem előtt kell tartanunk a jövőbeli transatlanti kereskedelmi kapcsolatok kapcsán. Elnök, köszönöm. Emma McClarkin helyett Szaladír következik. For the third time and last time on behalf. Harmadjára és utma utoljára Emma nevében, tényleg csak röviden Mindenki tudja, hogy az ECR frakció mindig is azt mondta, hogy a lehető legerősebb és szorosabb gazdasági, politikai kapcsolatokat kell ápolni eh, az Atlanti óceán túloldalán lévő barátainkkal. Nem csak geopolitikai szempontból fontos ez, hanem azért, mert ez elengedhetetlen mindannyiunk számára. TTIP nélkül is tudjuk, hogy a kereskedelem volumene és a befektetés velem volumene óriási és ez valószínűleg így is marad. Uh, it doesn't work at the moment. Uh, we do not consider this to be. Azt hiszem, hogy ez uh, uh jó lenne, hogyha a folyó tárgyalások uh, minél jobb eredménnyel zárulnának szerintünk, uh, akár más név alatt, más címke alatt, de új életet lehet lehelni a lezáró TTIP tárgyalások, tárgyalásokba találkoztunk emelval egyébként az kereskedelmi minisztérium fontos azt hiszem ők is úgy gondolják, hogy van még esély arra, hogy ma meglátjuk, hogy jövőben mit lehet tenni ez ügyben, de hát meggyőződésünk alapvetően, hogy készen kell állnunk arra, hogy ezeket a tárgyalásokat megerősítsük, le kell vonni ezekből a tárgyalásokból megfelelő következtetéseket, mert szabad ugyanazt a hibát még egyszer elkövetni. Először is átláthatóan kell eljárnunk, a tárgyalásokat az átláthatóság jegyében kell folytatni egyébként, nem csak ebben az esetben minden partnerünkkel, világosan ki kell mondani, hogy mik az elvárásaink, ambícióink, és világosan azt is ki kell mondani, hogy hol térnek el a két oldal álláspontjai. Valami közös, működőképes kommunikációs stratégiát is találnunk kell az a félreértések elkerülése érdekében. Now is in fact uh, such that the uh, growth in the global trade a globális kereskedelem növekedése lassul a gazdasági eh, növekedés sirátához képest. A múlt század közep óta először fordul ez elő, emiatt racionálisan kell közelítenünk a eh, problémához. Ezt ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok továbbra is a világ első számú politikai és közösségi hatalma. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az ötcsillagos mozgalom mindig is ellenezte a TTIP-et, de nem azért, mert ellenőzzük a kereskedelmet, a kereskedelmet, és még kevésbé a szorosabb kapcsolatokat olyan partnerrel, mint az USA, de a TTIP tartalma miatt tehát ezek a záradékok, amelyek a KKV-kat, a polgárokat károsítják, hiányoznak a garanciák, az esetleges egészséget károsító hatások miatt, nem az elővigyázatosság elvére épült ez, és ez bizonyos szolgáltatásokat is károsíthatott volna. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell szakítanunk a kapcsolatainkat az USA-val, de legyen világos, hogy aki kiment az ajtón, az nem jött vissza az ablakon. Ez a megközelítés, amit most alkalmaztunk a biztonsági ágazat kapcsán. Nos, itt a bizottság szeretne egy szabályozás együttműködési megállapodást kötni az USA-val bizonyos területeken, a gépjárművek, a gyógyszer terület és a többi, tehát sok kis TTIP-et akar kötni egy nagy helyet. Vannak olyan területek, ahol a rendszereink egységesítése nagyon kívánatos, így a gépjárműágazat, vagy más területek. Egyetértek, hogy az USA-val lehet megállapodást kötni technikai kérdésekben ahol nincs valódi kár vagy kockázat a polgárok részére. Ugyanakkor legyünk nagyon figyelmesek, nagyon merevek olyan területeken, ahol az elővigyázatosság elve sérülhet, az európai polgárok egészsége, joguk a szolgáltatáshoz, a hozzáférhető szolgáltatásokhoz. Nagyon sok per van már, ahol, amelyet a WTO előtt indított az USA az Európa ellen, ami sztenderdjeinket veszélyezteti ez. Ezek védelme továbbra is magas kell, hogy legyen. Igen, mondunk tehát a technikai egyetműködésre az USA-val, ezt ugye esetenként értékelve, a közös érdekek alapján, de nagyon odafigyelünk, hogy a TTIP szempontjai, amelyek fenyegették a polgárok érdekeit, ne jelenjenek meg ismét. Köszönöm. Köszönöm. Ehm, David Martin. David Martin következik. Thank you, Chair. Um, you began your contribution. Köszönöm, elnök úr az elején elmondta, hogy beszélnünk kell arról, hogy hogyan tudjuk uh, javítani a kereskedelmi kapcsolatainkat az Amerikai Egyesült Államokkal és a végére arra az eredményre jutott, amit én is tartok. Én igazán nem hiszem, hogy javítani lehetne jelenleg. A legtöbb, amit elérhetünk, hogy a, a kárt enyhítjük ezen a ponton, és aztán a következő stádium kell, hogy az legyen, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjunk újra Amerikával a globális kereskedelmi rendszerben partnerekké válni, re-engage, mondjuk angolul, amit általában amerikaiak nem nagyon szeretnek ebben a kontextusban, és nem hiszem, hogy a jelenlegi kormányzat alatt bilaterális megoldást tudnánk kötni. Hogy a Bombardier ügy, vagy eset, talán hallottak erről, itt a Boeing cég a belső piacát próbálja védeni. Ez a protekcionista intézkedésén kívül másnak nem tekinthető, tehát a Boeing megpróbálja megállítani a bombardjét, megtiltani, vagy elérni, hogy ne adhasson el eh, bombardier eh, az amerikai piacon. 4000 gépre van megrendelése a Boeingnek, tehát a Bombardier a Deltának adná a gépeket, Nyilván ezért fordultak a bombárdjéhoz a Delta légitárságnál, mert 2020 előtt nem tudna szállítani a Boeing, tehát nem igazán értjük, hogy miért lenne kára, származnak kára a bombárdjé gépek eladásából a Boeingnek. Protekcionizmus, semmi más. A Bombardier megpróbál szembeszállni a Boeing-gel, mi közben szólunk-e bele, nyúlunk ebbe az ügybe, ha igen, akkor mit tehetünk, hogyha er, ez az ügy tovább folytatódik, és e, e, és büntetővámot szabnak ki a bombárdéra, akkor újra kell gondolnunk, e, hiszen Amerika most nem most először in, in, alkalmaz protekcionista intézkedéseket, gondoljunk csak az acéliparra, nem most először fordul ez elő, talán itt az ideje, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tudunk megtoló intézkedéseket tenni. Trump úr azt hiszem csak abból ért, hogyha ugyanolyan keményen vágunk vissza, mint ahogy ő intézkedik. Én nem vagyok protekcionista, és igazából soha nem is szeretem az ilyenfajta kakaskodást, főként nem a protekcionizmusban, nem akarok túltenni a másikon, de hát megpróbálnak végiggázolni mindenkin az amerikaiakat Trump kormányzat alatt. Hát, hogyha nem állítjuk meg őket, akkor mi is áldozatául esünk ennek. Tehát kíváncsi lennék, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni ez ügyben. Köszönöm. Curtin Darling asszony, köszönöm szépen. David által elmondottakhoz csatlakozva először is a bombárdié küldöttsége Észak-Írországból pont itt van az Európai Parlamentben, és sajnálom, hogy a munkavállalóknak kell idejönni, hogy tárgyaljon az Európai Unió intézményeivel, ahelyett, hogy a brit védelmi, kereskedelmi miniszter próbálná ugyanezt megtenni a munkahelyek megvédés érdekében. Egyelőre még uniós tagállam vagyunk, ha jól tudom, és alapvetően a nagy klub részeként kellene eljárnunk. A bizottsághoz egy hónappal ezelőtt intéztem egy írásbeli kérdést, hogy mit tett Bombardier ügyben a brit kormány. Egyelőre nem kaptunk erre semmiféle választ, úgy megragadnám az alkalmat, hogy ezt a kérdést újra feltegyem. Milyen tárgyalások zajlottak az Európai Bizottság és a brit kormány között eddig Bombardier ügyben? több esetről olívaolaj, marhahús, acél, csak egy pár példát említsünk. Ez egy igazi teniszmeccs, oda visszapattog a labda, évek óta már. Jövőre ez nyilvánosságra kerül Airbus Boeing ügyben. A Bombardier ügy is világosan rámutat arra, hogy a Boeing és hasonló cégek a Trump kormányzatot óriási lehetőségként látják, fogják fel ahhoz, hogy valóban versenyellenes intézkedéseket átvennek a rendszeren. Daviddel egyetértek. Trump, bár üzletember eredetileg, alapvetően éppen ezért csak azt, abból ért, hogyha valaki ö, odaáll vele szembe, ö, a szemébe néz, és keményen a sarkára áll. Ennek jött el az ideje, hogy mi is a sarkunkra álljunk mikor volt utoljára az, hogy az 2002-2003-ban a, a Bush kormányzat azzal fenyegetett bennünket, hogy új vámokat vetnek ki eh, az európai brit acéra? Ezen a ponton egy eh, munkáspárti eh, miniszter, pedig ők nagyon szoros kapcsolatban voltak Amerikával állítólag, elment Amerikába, csökkentse a vámokat, és a floridai e, narancsokat vámokkal fenyegettük, akkor sikerült egy kereskedelmi háborút ezzel a fenyegetéssel elkerülni. Azt hiszem, hogy most is világosan, gyorsan és kollektívan kell felépnünk annak érdekében, hogy ezek az egyes esetek ne váljanak egy újabb kereskedelmi háborút kirobbantó e, lavinává mit tervez tenni az Európai Bizottság ezügyben. Hónapok óta mondom, olyan, mintha a Trump kormányt úgy kezelnénk, mint a, azt a, azt a részeget a karácsonyi vacsorának itt megpróbálunk a sarokba ültetni, hogy csak hogy ne legyen verekedés a vége. Hát szerintem itt az ideje annak, hogy komolyan vegyük ezt a, ezt a ro, részeg rokont, hogy valamit tegyünk, hiszen ezrek veszíthetik el az állásukat. Azt próbálom elképzelni fejben, mondja az elnök, hogy hova kellene ültetni Trumpot. Fordulok az Európai Bizottsághoz, mit gondolnak erről? Thank you very much, and it's a pleasure. Köszönöm szépen. Igen, nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt lehetek. Nos, azt hiszem, összességében tisztelt elnök úr egyetértek a bevezető megjegyzéseivel, és fölolvasnék egy-két értékelést az amerikaiak munkájáról. Körülbelül kilenc hónap telt el a Trump adminisztráció hatályba lépése óta, és az egyik érdekesség az, hogy még mindig jelentős kinevezés történik, történik magas szinten, tehát ezek még üres pozíciók a kereskedelmi területen például három nagyon fontos funkciót még nem töltöttek be, még nem hagyta jóvá a szenátus. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi képviselőnek bizony meg kell sokszoroznia jelenlétét, illetve erőit, megpróbálván érvényesíteni az USA prioritásait, és ezzel kapcsolatban egy-két dolgot mondanék. Ebben az esetben azt hiszem, hogy ha megnézzük a transatlanti kapcsolatokat, akkor eh, helyes az USA-ból kiindulni, hiszen a választások bizony jelentős következményekkel jártak a kereskedelmi politikai területen, és inkább itt, mint bármely más ágazatban az éghajlatváltozás és a nemzetközi kapcsolatok ilyen még. Tehát, ahogy elmondtam, a politikai irányvonal még alakulóban van, hiszen meg kell nézni, hogy a gazdasági nacionalizmus mit jelent a gyakorlatban. Itt különbözőképpen vélekedik az adminisztráció, illetve a republikánus párt. párt. A kereskedelem esetében a kongresszus jelentős hatáskörrel bír az alkotmány értelmében, és azért némi döntés joga van, ez a bíráskodás pedig még folyamatban van. Eleinte a kétoldalú kereskedelmi deficitre összpontosítottak, ágazati vizsgálatok folytak, a legérdekesebb a nemzetbiztonsági vizsgálat az alumínium és az acéliparban, valamint a közbeszerzés terén megnézték, hogy mennyire tudják érvényesíteni a vásárolj amerikai terméket elvet, a Buy American. Szépen lassan haladnak más területeken is, gondolok itt a NAFTA tárgyalásokra, hiszen ez is intenzív tárgyalási sorozat, Három-négy hetente vannak tárgyalási fordulók, és az összes javaslatot benyújtották, az, ezek azonban nem nyilvánosak, tehát nem férhetünk hozzá, de nagyjából azért tudjuk, hogy mire összpontosítanak, és ez látható volt a különböző jelentésekben. A NAFTA keretében van 5-6 fontos terület, amelyek azonosíthatóak, és hogyha ezeket megvizsgáljuk, akkor igazából látható, hogy mit jelent a Trump kereskedelmi politika, a kereskedelmi ö, tárgyalások során. Gondolok itt a származási országra, a közbeszerzésre, a vitarendezésre, illetve a kereskedelmi védelmi ö, esetekre, a 19-es fejezetre illetve a beruházási vitarendezésre. Ezek mind olyan javaslatok, amelyeket a Trump adminisztráció megtett a kanadai és ausztráliai partnerekkel szemben, és vannak olyanok ezek között, amelyek piros vonalat képviselnek a partnerek számára. Nehezek a tárgyalások, ugye ez nem titok, és a határidő eredetileg az év vége volt, most az első negyedév vége ez a jövő következő évben, Úgyhogy azt látjuk, hogy a USTR egyedül működik, nincsenek helyettesei, energiái nagy részét erre összpontosítja. A másik prioritás pedig Kína lesz, úgyhogy a USTR, tehát a kereskedelmi illetékes az ázsiai látogatásra összpontosít, és ő az egyetlen kabinet képviselő, aki jelen volt Trump és, kül- és más külföldi vezetők találkozóin. Úgyhogy kiegészítésképpen nagyon érdekes megnézni a technológiai transferrel kapcsolatos USA vizsgálatokat. Ezt az USA augusztusban indította el. Az első jelentés most készül majd, és várhatóan december végén vagy januárban kerül napvilágra. Erre a két kapcsolatra összpontosítanak, tehát a NAFTA kapcsolatra, ez ugye magas kockázattal jár, nagy a tétje, hiszen megvan a visszalépés veszélye, ez pedig maga után vonja azt a kérdést, hogy egy ilyen visszavonulásnak milyen következményei lennének egyrészt a politikai rendszerre az USA-ban, tehát ezt hogyan élné meg a kongresszus, illetve a maga a tárgyalás milyen útra terelődne ezáltal. Nehéz döntéseket vonna ez maga után. Ugyanígy vonatkozik ez a kínai kapcsolatokra, illetve a 3.1-es vizsgálatra. Ezt az eszközt még nem használták, illetve nem használták kb. 50 éve, kikerült arról a helyről, ahol a porosodó eszközök állnak. Can lead to good outcomes if they are market opening outcomes. Úgyhogy ez új piacnyitáshoz vezethet, illetve más eredményeket produkálhat, de ez azonban ez, ezt még nem vehetjük készpénznek. Ezért nagyon fontos az európai álláspont kialakítása have uh, a very significant relationship with China uh, and problems in that relationship. A Európa szempontjából, az Európai Unió szempontjából ugye a kínai kapcsolat nagyon fontos, nagy kihívásokkal jár, ezért nagyon fontos, hogy részt vegyünk a kínai kereskedelmi politikai tárgyalásokon. Trump, a Trump adminisztráció számára megemlítettem a két legfontosabb területet, és természetesen mi az Európai Unióban szem előtt tartjuk saját érdekeinket. Az elnök megemlítette a WTO kérdéseket, nem sokára kinevezésekre kerül sor, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kaptak. Ezen kívül vannak kétoldalú terveink is, Röviden pedig reagálnék David kérdéseire a Bombágyi ügyben. Ma reggel találkoztunk a Bombágyi képviselőivel, és meghallgattuk őket, együttműködünk az Egyesült Királyságok hatóságaival ebben a vizsgálatban, illetve a kanadai hatóságokkal is együttműködünk. Eddig még nincsenek eredmények, tehát meg kell várnunk, hogy milyen intézkedéseket jelentenek be. Egy dolog azonban biztos, ez pedig az, hogy mi leszünk a folyamat őrei, és a mi feladatunk az, hogy meggyőződjünk arról, hogy amikor használják a kereskedelmi eszközöket, akkor ezeket igazságosan használják. A dömping ellenes és állami támogatás ellenes eh, intézkedésekkel összhangban. Tehát ezt szem előtt tartjuk. Nagyon sok minden történik a céges szinten. Trade measures, and of course there's a huge European interest. És természetesen óriási, <clears throat> óriási az európai érdek. Úgyhogy figyelemmel követjük ezt az ügyet, de azt hiszem, hogy még korai szakaszban vagyunk. Nem mondhatunk semmit, hogy milyen ö, amerikai intézkedésekre számíthatunk. az északi ír érdekeket is szem előtt tartjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Herzlichen Dank. Ähm, ich will jetzt äh, kein große... Köszönöm. Nem tudok itt különösebben nagy végkövetkeztetést megfogalmazni. Nagyon sok pontról még sok vitere van itt szükség, de egy kérdés, amit felvetődött, hogy vajon nem kellene erőteljesebben reagálnunk hagyjuk már ezt a kiváró taktikát, például az egyes acéltermékekre kirótt vámok már háromnegyed éve hatályban vannak, és itt a hormonkezelt hús kérdése, vagy a 232-es vizsgálat ügye, tehát szerintem sokkal erőteljesebben kellene átgondolnunk, hogy hogyan is reagálunk ezekre a kérdésekre, és meg kellene élesítenünk a fegyvereinket, hogy katonai ö, terminust használjak. Ezzel lezártuk ezt a pontot. To the chair of the committee. És akkor újra átvedlek a szakbizottság elnökévé. A, egyeztetünk először az AFET-tel, és akkor megszületik a menetrend. Következő napi rendi pont 15-ös, egyéb ez a kedvencem. Gondolom nincs egyéb. November 22-én, 23-án kerül sor a következő ülésünkre. Ennyi volt mára. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor pontban 12.30-kor